ítélte meg, hogy a dokumentum befogadhatatlan. Van még egy napirendi kérdés, illetve a mai napirend vitájában 36 költségvetési mentesítési jelentésről cserélünk eszmét a 2008-as évről. Ibaracki úr jelentésem az EU általános költségvetése harmadik szakasz, Ajala Szender asszony jelentése az EU általános költségvetés 78910, illetve a fejlesztési alapról. Bart Stess úr jelentése 2008-as évre vonatkozó mentesítések az EU általános költségvetés Európai Parlament. Aztán Csernecki úr 7 jelentése, amelyek az EU általános költségvetését illetik. Azután a tanács, a Európai Bíróság, a Számvevőszék, az EGSB, a Régiók Bizottsága, az Európai Ombudsman, az Európai Adatvédelmi Biztos jelentése. Azután 26 jelentést Veronik Mathieu jelez, megspórolom az időt, és nem olvasom ezeket fel, hiszen a jelentések címét tartalmazza. A napirend 26, még egyszer mondom, 26 jelentésről van szó, amelyet eh, Mathieu asszony készített. Megnyitom a vitát, és először is a jelentéstevőknek adjuk meg a szót, Geyer úr az első. Tessék, parancsoljon. Ügyrendi felszólalás? Monsieur le Président, j'observe que la Cour des comptes... Tisztelt elnök úr, a szemvevőszék úgy látom nem küldött semmilyen képviselőt, pedig jó lett volna, hogyha a számvevőszék egy képviselője elmagyarázta volna a helyzetet. Van erre valamilyen magyarázata? És úgy látom, hogy a tanástól sincs, sen, sincs senki, hiszen beszélünk a tanács mentesítéséről is. Ki képviseli a tanácsot? Ezt meg tudnák magyarázni? E, bardzo dziękuję panu za zwrócenie. Köszönöm szépen, hogy felhívta a figyelmünket erre a kérdésre. Rajta vagyunk az ügyen, és megpróbáljuk megtudni, hogy hol vannak az érintett képviselők. E, Karazsánki koledzy! Kedves képviselőtársaim! Öt percig felfüggesztjük az ülést. Mm.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 Uh, colleagues. Uh... Kedves képviselőtársaim! A tanács nem kell, hogy itt legyen, nem kényszeríti semmi a tanácsot, hogy itt legyen. Ám a számbevőszék képviselőit természetesen vártuk. Mégpedig a legmagasabb szintű képviselőit, de nincsenek itt. És nagyon meg vagyunk hökkenve. Hiszen semmiképpen nem szállítás, illetve közlekedési probléma merülhet fel, hiszen Luxemburgból nem vagyunk, Luxemburgból nem hosszú az út. Ennek ellenére kezdjük el a vitát, nem tudva egyelőre, hogy miért nem érkeztek meg. Kezdjük meg tehát nélkülük a vitát. Azt tudjuk eleve, hogy szavazni nem fogunk, két hét múlva Brüsszelben fogunk szavazni. Így döntöttünk. Azaz tehát csak egy lehetőségünk van, hogy megkezdjük a vitát, nem tudva, hogy az elkövetkező fél vagy egy órában megérkeznek-e vagy sem. Tessék, parancsoljon. Odi úr, tessék, parancsoljon. Odi úr. Euh, Köszönöm, elnök úr. Azt szeretném elmondani, hogy miután nem tudjuk, hogy milyen magyarázata annak, hogy nincs itt a számvevőszék, ugyanakkor nagyon jó munkát végeztek, de szeretnék mindenképpen pro, ö, ö, protestálni. Nem tudom elfogadni azt, hogy sem a számvevőszék, sem a tanácsnak nincs itt képviselő. Elnök? Akkor, kedves hölgyeim és uraim, kezdjük el a vitát. Tessék, kedves kolléga. Nos, nem csak a tanácssal van gond, a parlament főtitkára sincs itt. Valószínűleg a mentesítéshez neki is kéne, hogy legyen egy-két szava. Nagyon hálásak lennénk, hogyha a főtitkár is itt lenne. E, dziękuję bardzo. E, na pewno się pojawi. Köszönöm szépen a főtitkár egyértelműen csatlakozik hozzánk a későbbiekben, ehhez kétség nem férhet. Kezdjük meg a vitát. Először is Jens Geyer fog szólni. Köszönöm szépen, elnök úr, jó reggelt kívánok mindenkinek, és én is azzal kezdem, hogy ez egy nagyon nehéz eljárás véleményem szerint a vitát úgy kezdeni, hogy azok, akiket fel kell mentenünk, akikkel vitát akarunk folytatni, hogy miért adjuk meg, vagy nem adjuk meg a felmentvényt, tehát ezekkel mindenképpen vitatkozni kellene ezekről a kérdésekről, és ismerem a bizottsági kollégákat, ismerjük egymás álláspontját, az jó dolog, hogy itt most a dolgok dolgot egymással megvitatjuk, csak nem visz bennünket sokkal elébb. Úgyhogy én azt javasolnám, hogy a bizottságban beszéljük meg, hogy a következő mentesítésnél meg kell hívni az érintett intézményeket, és a vitát akkor kezdeni, ha itt vannak. Kedves kollégák, az európai intézmények mentesítése egy nagyon nehéz, de fontos pillanatban történik. A pénzügyi válságnak az a következménye, hogy mindenkinek a költségvetését felül kell vizsgálnia, meg kell nézni, hogy hatékonyan hatékonyan tudja teljesíteni a feladatát. Jövőre új költségvetési időszak kezdődik, új összetétele van a bizottságnak. A mentesítésnél azonban a 2008-as évet vizsgáljuk, és itt még az előző bizottság volt a felelős. Ez sok perspektívát nyit meg. Ide tartozik az is, hogy új megközelítésre, gondolkodásmódra van szükség a tagállamok részéről. A Lisszaboni szerződés ugyanis társ felelősnek nevezi őket a költségvetés végrehajtásában. A 2008-as költségvetés felülvizsgálat vizsgálata során azt kívántuk biztosítani, hogy a bizottság teljes mértékben koncentráljon a jobbítási lehetőségekre, és ebbe vonja, bele a tagá- vonja be a tagállamokat. Szeretnénk a Kokobuban elérni, hogy jövőben minden mentesítési beszámoló az Európai Számvevő szék jelentéséből indul ki. A lényeg az, hogy a tanács az új kulcs szerepét illetően a tagállamokkal kapcsolatban rendesen teljesíti, és megpróbálja megszüntetni azt a visszás helyzetet, hogy évente kell beszámolni, és nagyon sok uniós program több évig tart, és ezeknek a végrehajtása a tagállamok felelőssége is. Nagyon komoly gondot adnak, jelentenek specifikus feladatok, különösen azok, ahol az Európai Unió politikai prioritásait kívánja megvalósítani. A kohézió kohézió az Európai Unióban meghatározó jelentőségű, ezért a pénzügyi források a struktúrapolitika keretében rendkívül jelentősek. Továbbra is határozottan fel kell lépni a hibák ellen, egyszerű szabályozásra van szükség, és a rosszul elköltött pénzeket vissza kell szerezni. Nagyon fontos megtalálni az eszközt, és kérjük a számvevőszéket segítsen ebben, hogy pontosan tudjuk beazonosítani a forrásokat. A cselekvési terv a strukturális alapoknál nagyon szükségesé teszi, hogy a hatást is megnézzük. A csatlakozás előtti segítségnyújtás célja az, hogy a strukturális változásokat segítse elő az érintett országokban és az viszont nem megy, hogy a csatlakozási folyamat célját torpe, megtorpedozzák gyakorlatilag a hátsó kapun, a hátsó ajtón. Az Európai Parlament például a török jelentéssel kapcsolatosan ezt meg is fogja jelezni. Új főigazgatót várunk az Olaf élére, és fontos lenne, hogy ennek az örökös vitának vége legyen, és a bizottság tegyen javaslatot az Olaf reformjára, hogy ott javuljon a munka. A külpolitikai tevékenység, ez demonstrálni hivatott az EU egységét a világméretű problémák megoldásához való hozzájárulásban. Ennek a hozzájárulásnak hatékonynak kell lenni, még akkor is, ha nehezek a keretfeltételek. A jövő hónapban a bizottsággal meg kell beszélni ezt a kérdést, és hogy ezeket az eszközöket hogyan lehet biztosítani a külügyi szolgálat számára. Van előrelépés, a frakció elégedett azzal, amit a bizottság tett a többéves menedzsment nyilatkozattal kapcsolatban a tagállamok részéről, és itt a szocialisták frakciójának régi követelése teljesül. A korrekciókra és a visszavonásra vonatkozóan is sikerült csökkenteni a hibák és a hibaforrások számát. A bizottság mentesítésével kapcsolatban azonban még néhány kérdés felmerül. Köszönöm szépen a figyelmüket. Nagyon szépen köszönöm, hölgyeim és uraim. A második hozzászóló, illetve a második jelentéstevő Ajala Szender asszony, és meg is adom neki a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. A mai napon nagyon komoly feladatot kell elvégeznünk, a 2008-as évre vonatkozó mentesítéseket kell megadnunk az EU általános költségvetésével kapcsolatban, illetve a 7., 8., 9. és 10. Európai Fejlesztési Alap vonatkozásában. Intézményi szinten nagyon fontos változásokat láthattunk az elmúlt időszakban, sok ö, globális katasztrófa is sújtott minket, illetve a világot, és ezekben a katasztrófákban az Európai Unió nagyon komoly segítséget nyújtott a szenvedő feleknek. Nagyon fontos az, hogy minden európai polgár pozitívan gondolkodjon erről az európai fejlesztési alapról, erről a segítségnyújtásról. A Lisszaboni szerződés komoly változásokat jelentett, a tanács állandó elnöke, a külügyi főképviselő, a parlament feladatának megváltozása, mindezek újdonságok. Kifelé a parlamentnek, illetve az Európai Uniónak imáron van egy, van egy főképviselője. Egyébként az Európai Fejlesztési Alap a szerepe is megváltozhat, hiszen a jó lenne, hogyha a döntéshozatali mechanizmus az európai fejlesztési alap esetében világosabb legyen. A bizottság részéről erre mindenképpen szükség van, tehát sokkal világosabban kell látni, sokkal konkrétabban kéne ismernünk azt, hogy az új um, Lisszaboni szerződés által teremtett rendszernek milyen hatása lesz az európai fejlesztési alapra. Azt kérjük, hogy az Európai Fejlesztési Alap szerepeljen a költségvetésben, hiszen így sokkal jobb, nagyobb mértékű lesz az átláthatóság, és az ellenőrzési funkció is jobban teljesíthető. Ezt kérjük tehát a következő költségvetési időszakra. A parlament ezt a kérését továbbra is fenntartja tehát. A közös programozás és fontos követelmény, hiszen így sokkal jobban tudjuk koordinálni munkánkat, illetve a tizedik európai fejlesztési alap esetében elmondhatjuk, hogy bizonyos bizonyos témákban ennek konkrétabb lesz a hatása. Ugyanakkor nem szabad elnyomnunk az ezeken a területeken működő NGO-kat. Meg kell tartani hatékonyságukat. Tehát a bizottsággal együttesen azt hiszem ezt el tudjuk érni. Ezzel a pénzügyi évvel kapcsolatban nem mondhatjuk, hogy pozitív volt a mentesítés. Néhány dolog kivételével például a bizottsági költségek kiszámításának tekintetében, de ezeket a területeket mindenképpen javítani kell, vannak nem számosítható hibák, ezeket mindenképpen javítani kell, illetve a kifizetések esetében is egyfajta ö, hiba szint javítása lenne szükség. az nemzetközi együtt, e, intézményekkel való együttműködésre vonatkozó kiadások aránya 6,7%, ezt növelni kell, és ennelátos módon az átláthatóság nem maximális ezen a területen. A hetedik európai fejlesztési program mindenképpen sikeres volt, ennek a ö, szaldóját a kilences fejlesztési alapra, ö, alaphoz csoportosították, és reméljük, hogy a ö, még fennmaradó kifizetéseket is előbb-utóbb kieszközölik majd. Vita zajlott azzal kapcsolatban, hogy a 9. és 10. európai fejlesztés, az elnök félbeszakítja a hozzászólót, tehát a 9. és 10. európai fejlesztési alapra vonatkozó költségvetések, költségvetések még nem kaptak mentesítést, ezt javítani kell. Elnök, köszönöm szépen, Bart Stász következik. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves képviselőtársaim. Azt kérdeztem magamtól, hogy mi is a mentesítés. A mentesítés egy parlamenti és nyilvános eljárás, amelynek során az intézmény pénzügyi működését vizsgáljuk meg. Én ezt 2008-as évre végeztem el a parlament munkájáról, azért, hogy mi és a polgárok is jobban értsék meg az intézmény működését, munkamódszerét, igazgatási struktúráját hiszen a képviselőtársaknak és a polgároknak joguk van, hogy tudják, mi történik a pénzzel. 2008-ban 1,4 milliárd euró volt a költségvetése az Európai Parlament, meg 2000, a következő évben pedig 1,7 milliárd lesz, tehát ez nagyon sok pénz, ezért a költségvetési ellenőrzés nagyon fontos. A kritikus költségvetési ellenőrzési bizottság javítja a helyzetet. Ez kiderült a múltban is. Például hozzájárultak ahhoz, hogy létrejöjjön az asszisztensek és a képviselők jogállásáról szóló statútum szövege. Vagy például a strasburgi épületek vásárlását is kritikusan vizsgálták meg. Egy olyan eljárás jött létre, amelynek segítségével munkánk ökológiai hatástanulmányát eh, is végre lehetett hajtani, kihatását vizsgálni lehetett. Három év alatt sikerült a likviditás felhasználást 25%, a folyadék felhasználást 25%-kal csökkenteni. Ez elektromos ellátásunkat ökológiai alapokra helyeztük, a széndiokszid kibocsátásunkat csökkentettük. Csökkentettük a hulladék termelését a parlamentnek, és komposztáljuk a hulladék egy részét. Sok mindent elértünk, de ugyanakkor a hír sérülése is megemlítendő, hiszen <clears throat> hogyha akár csak kis pénzügyi visszaságok merülnek fel, ezek is nagyon nagyban károsíthatják a parlament hírét. Február 24-én egy kockázat igazgatót vettek fel a parlamenthez, egy kockázat menedzsmentért felelős szemét, felszólítom és kérem őt, hogy a megfelelő üléseket látogassa azért, hogy a parlamenten belüli kockázatokat minimalizálni lehessen, a csalásból eredőket is. Transparenciára, nyíltságra, átláthatóságra van szükség, és a checks és balances elve mellett érvelnék. Fontos, hogy mindenki tudja, mi a felelőssége, és a felelősségét számon is kérjük rajta. Elnök úrnak javaslom, hogy ö, mentesítsük a parlament 2008-as költségvetését, semmifajta visszaélésre nem találtam, de ugyanakkor kritikusnak kell lennünk, arra kell utalnunk, hogy jobbá kell tenni a gazdálkodást. Jelentésem arra tör, hogy 2014-ben, amikor újra választásokat tartunk, a kisebb és a nagyobb botrányok már ne forduljanak elő, és ezeknek a súlya ne terhelje az európai parlamenti képviselőket és képviselőjelölteket. A főtitkárnak és a parlament igazgatásának néhány ötletet adtam tovább, egy-két pont, fontos pontot vetettem fel, például azt a tényt, hogy a főtitkár éves jelentésében a főigazgatók éves nyilatkozataira tér rá, és ezzel, ezre alapozza a jelentését. Az én javaslatom pedig az volt, hogy a közbeszerzések nagy bonyolult rendszerét jobban vizsgáljuk át, hiszen itt nagy kockázati elem rejlik ezekben, és az önkéntes nyugdíj alap, amelyben 21 millió alap van, ehhez erre biztosítani kell, hogy itt ne használjunk fel adópénzeket. Azután még egy észrevétel a jelentésemről. Igyekeztem jól együttműködni a az árnyék jelentéstevővel konstruktív javaslatokat nyújtottak be. Sajnálom, hogy a néppárt részéről 50 olyan módosítót nyújtottak be, amelyel a jelentés fontos részét akarják kitörölni. Ez voltak éppen, ezt úgy értelmezem, hogy a parlament igazgatásának részei befolyásokat gyakorolták e párton keresztül. Ezt nagyon sajnálom, mert én pro-európai képviselő vagyok, de kritikus hangú vételű és pozitív megközelítést alkalmaztam. Köszönöm szépen. Köszönöm. Kedves kollégák, most pedig Csarnecki képviselője szó. Panie komisarzu, szanowni... Elnök úr, biztos úr, hölgyeim és uraim, általánosságban azt hiszem elmondható, hogy minden intézménynél, amelyel foglalkoztam a jelentésemben, különösen a számvevőszékre, az Európai Bíróságra való tekintettel, az Európai Régiók Bizottságára, az Ombudsmanra, a Gazdasági és Szociális Bizottságra, az adatvédelmi biztosra. Nos, mindezen intézményeknél javulást tapasztaltunk. Természetesen a helyzet nem tökéletes a tanács a legnehezebb eset, az együttműködésünk a tanácssal nagyon sok kívánnivalót hagy maga után, különösen a költségvetési ügyekben én úgy döntöttem, hogy a határozathozatat elhalasztom, hogy ezt tisztázni lehessen, és ezt terjesztettem elő a Költségvetési Bizottságnak, el is fogadták. A helyzet tavaly is hasonló volt, a koordinátorok, a bizottság az ülésben találkoztak a spanyol elnökséggel, és azt mondták, hogy nagyon értékelik azokat a lépéseket, amelyek történtek a jobbítás érdekében, érdekében a tanács részéről. De feltettünk tavaly bizonyos kérdéseket a tanácsnak, és a válasz semmiképpen sem volt véleményünk szerint kielégítő. Éppen ezért a koordinátorok, a frakció koordinátorai támogatásukról biztosítottak a béli döntésemben, hogy halasszuk el a mentesítést Persze a közös kül- és biztonságpolitika bizonyos kérdései még mindig nem világosak, a speciális költségvetési intézkedések sem, a számlákat tisztázni kell minden esetben és nagyon világosan kell látni azt is, hogy mi az alap, hogy hogyan tudjuk ezeket a számlákat tisztázni. A helyzet paradox ugyanis a tanács választ ad az előző költségvetési évre, de nem a folyó évre és a számvevőszék szintén felhívja a figyelmüket bizonyos szabálytalanságokra a közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatosan, ezért felhívjuk a tanács figyelmét, hogy itt javításra van szükség. Örömmel látjuk mindazonáltal, hogy bizonyos eljárások a számvevőszéknél rövidültek, azonban sok esetben blokkolják az eseteket, soha sok esetben nem halad a munka. Megnyílt egy új egység, ezt örömmel fogadjuk, és bizonyos előrelépés történt azzal kapcsolatosan is, illetve az előző évhez képest. De a még mindig sok a lazaság azzal kapcsolatban, hogy a nyilatkozataikat megtegyék a tagok. Azok a források, amelyekkel rendelkeznek, úgy tűnik, hogy korrekt módon kerültek elköltésre, de bizonyos dokumentumokat hiányolunk. Úgy gondolom, hogy a szerkezet is javítható lenne a bíróságon, különösen úgy, hogyha a tagok száma csökkenne. E, a Gazdasági és Szociális Bizottsággal kapcsolatban az auditot a számvevőszék végezte el, és úgy tűnt, hogy ez rendben is van, azonban még mindig vannak lehetőségek jobbításra a pénzügyi szabályokat egyformán megfelelően kell alkalmazni minden európai intézménynél szerencsés lenne, hogyha administratív együttműködési megállapodás születne a gazdasági bizottság és a régiók bizottsága között, gazdasági és szociális bizottsága között bizonyos dolgokat már sikerült harmonizálni, ezt üdvözöljük. A régiók bizottságával és az ombudsmannal kapcsolatban nincsenek nagyobb problémák. Összefoglalva azt tudom mondani, hogy a probléma, amivel küzdünk, az a tanácssal kapcsolatos. Köszönöm. Az időt be kell tartani, köszönöm minden esetre a hozzászólást, és most kaptam az információt, hogy felvették a kapcsolatot a a számvevőszék kabinettjének vezetőjével, és ellenőriztük az utóbbi vitát is itt a parlamentben 2008-ban, 9-ben, hogy akkor hogy történt, és a számvevőszék nem volt jelen ezen a vitán az elmúlt években sem, és a tanács sem. Tehát a számvevőszék és a tanács az előző alkalmakkor sem vettek részt ezen a mentesítési vitán. Így Kaldéra úr megjegyzése az, hogy a számbevőszék álláspontja az, a technikai működését illetően, hogy részt vesz a kokóbülésein, azonban politikai vitáktól távol marad a plenáris ülésen. És Kajdera elnök úr felveszi velem a kapcsolatot, még a mai napon, és megmondja, megmagyarázza, még egyszer elmondja a számvevőszék, illetve a bíróság, áll, nem, a számvevőszék álláspontját ezzel kapcsolatosan. Úgyhogy ellenőriztük, Megnéztük, hogy mi volt a helyzet az elmúlt két évben, és nem voltak jelen a képviselőik akkor sem. Ezt az információt szerettem volna továbbítani önöknek, hogyha megkívánjuk majd ezt szervezni a jövő évre, amikor ugyanez az eljárás kerül napirendre, akkor kérhetjük, hogy legyenek jelen minden esetre tájékoztatást kaptak a mi napirendünkről, de hangsúlyozom, az elmúlt két évben szintén nem voltak jelen ezen a vitán, és természetesen októberben, novemberben be fogják mutatni, és jelen lesznek, akkor be fogják mutatni a saját jelentéseiket. Tehát tudom, hogy Gerbrandi úr, látom kért jele, hozzászólási lehetőséget. Ügyrendben, köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon jól megértem, hogy a számvevőszék nincs itt. Azonban, amit elmondott a tanácssal kapcsolatban, hogy nem voltak itt az előző években sem, az egyértelműen mutatja, hogy itt strukturális problémáról van szó, nem valami véletlenről. A tanács hozzáállása a felelősség, felelős bánásmódot az európai pénzekkel illetően, szóval ez még rosszabb fényt vet a tanácsra, és a parlamentnek nagyon világos jelzést kellene adni a tanács felé, meg kellene mondanunk, hogy a mentesítést a tanács számára egyszerűen elnapoljuk. Én legalábbis ezt szeretném javasolni. Köszönöm. Csárnecki úr a következő. Köszönöm szépen, elnök úr. Megköszönöm, hogy tájékoztatott minket arról, hogy miért nincs jelen a számvevőszék. Szeretném azonban hangsúlyozni, hogy most már a Lisszaboni szerződés értelmében működik a parlament és az Európai Unió. A parlament szerepe ennek értelmében kiterjedt, ezért elvárható lenne szerintem, hogy a, Euró, hogy a tanács képviselője ide látogasson, ahogy ezt a kollégám is elmondotta. Rendkívül fontos vita ez a mai az adófizetők, a választóink számára. A tanács pedig ezt nem veszi figyelembe, és ezzel hibát követel. Véleményem szerint el kell halasztani ezt a mai vitát a tanács mentesítése témájában, és véleményem szerint a tanács az együttműködés során nem volt együttműködő, nem volt ö, konstruktív, amikor egyeztettünk a ö, költségvetési jelentéstevőkkel. Tehát egész egyszerűen nem konstruktívak. Elnök, köszönöm szépen. Értem az álláspontját, asszony következik. President, dear Elnök úr, kedves kollégák! A mentesítési folyamatról szavazni fogunk majd. Az Európai Parlamentnek a 2008-as évvel kapcsolatban felelős véleményt kell mondani, tehát nagyon fontos az, hogy a tanács, a bizottság, a parlament és más intézmények felelősségét átvállaljuk-e. Nem csak formalitásról van tehát szó, hanem nagyon fontos pillanat ez. Ugyanakkor úgy vélem, hogy megegyeztünk abban, hogy folytatjuk a mai vitát. Folytatjuk tehát, és objektív okunk van erre, hiszen nagyon nehéz Spanyolországból ide kerülni. Én Azerbajdzsánból jöttem, aztán Bakuba, Madridba mentem onnan pedig autóval, úgyhogy nem volt egyszerű ide, ide érkezni. Nagyon fontos az, hogy a mentesítés tárgyát képező intézmények is érdekeltek legyenek ebben a folyamatban, hiszen az ő felelősségükről is szó van ebben a szavazati folyamatban. Kollega Audi. Köszönöm szépen, Odi kolléga következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Hozzá vagyunk már ahhoz szokva, hogy a tanács helyei, székei üresek, nem először fordul ez elő. Véleményem szerint folytatni kell a mai vitát. Hogyha ön nem gondolja máshogy, akkor, vagy másként, akkor folytassuk a napirend értelmében ezt a vitát, hiszen már elfogadtuk egyszerűen a napirend tervezetet. Folytassuk tehát a vitát. Elnök, kedves kollégák! Fölveszem majd a kapcsolatot a számvevőszékkel és a tanácsal is a mai nap során. világosan elmagyarázom majd nekik, hogy mit várunk tőlük a jövőre nézve. El fogom mondani, hogy azt várjuk tőlük, hogy a jövőben az ilyen vitákra látogassanak el, jelenjenek meg, jelenjenek meg illetve Zapatero urral, a soros elnökség jelenlegi vezetőjével személyesen fogok egyeztetni. Remélem, hogy ez megold. Ó, azt hiszem, Csoda következetben megjött a spanyol államtitkár. You were discussing... Kedves kollégák, említették, hogy a Lisszaboni szerződés milyen erővel ruházott fel minket. Hát láthatják, fantasztikus erőnk van és hatalmunk van. Pár perc itt, és már meg is jelent a tanács képviselője. Köszönöm szépen, államtitkár úr, hogy megjelent itt. Ön a soros elnökség képviselője a számvevőszék elnökével felveszem majd a kapcsolatot, mint említettem. Véleményem szerint nagyon jó lenne, hogyha a vita során itt lennének ők is, illetve az intézmények vezetői. Ma mindegyikükkel felveszem a harcot. Folytassuk a vitát. Kérem mindenkit arra, hogy tartsa be hozzászólási időt. Veronik Mátyő asszony következő jelentéstevő ő is. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt biztos úr. Tisztelt államtitkár úr. Nagyon nagy öröm számomra, hogy ellátogatod ma ide. Üdvözlöm Önt itt a tisztelt házban. 2000 és 2010 között láthatjuk, hogy 70%-kal megnőtt a decentralizált ügynökségek költségvetése, 95 millió euró volt ez a költségvetés 2010-ben, a alkalmazottak száma is 200-szoros növekedés láthatott, tapasztalt. 4795 alkalmazottja van jelenleg az ügynökségeknek. Az egyik ügynökséget, a rekonstrukciós ügynökséget egyébként bezárták 2007-ben, úgyhogy az ő mentesítésük itt most nem szerepel. Azt gondolom tehát, hogy hihetetlen felülésen mentek keresztül az ügynökségek 2000 és 2010 között. Ezen időszak alatt nagyon komoly kihívásokkal kellett ki szembenézni az Európai Uniónak. Két bővítésről is beszélhetünk, illetve a bevándorlás, a környezetvédelmi problémák, a válság, avagy a repülők légi közlekedés biztonsága mind ilyen kihívásokat jelentettek. Az ügynökségek szakértelmükkel, szaktudásukkal hozzátettek ahhoz, hogy a teljes Európai Unió haladása megvalósuljon. A tagállamok ezzel, ezen problémákkal kapcsolatban együtt működtek, és az ügynökség kiváló fórumai a tagállami együttműködésnek. Az Európai Unió területén számos ügynökség helyezkedik el, és ezeken keresztül közelebb juthat az Unió a polgárokhoz. Az ügynökségeknek számos nehéz feladata van. Láthattuk, hogy a költségvetésük nőtt, több az alkalmazottjuk, azon, ezen kívül azonban a költségvetési ellenőrzéssel kapcsolatban ö, saját felelősségük van. A számvevőszék, a belső ellenőrzés folyamata segíti a mentesítés megadását. Természetesen mindenre szabályok érvényesek, ezeket be kell tartani. Ami a 2008-as évi mentesítést illeti, el kell mondanom, hogy számos ünnökség esetében sajnálatos módon ismétlődtek a problémák. Például a pályázatokkal kapcsolatban, illetve az alkalmazottak kiválasztásánál, felvételénél nem volt megfelelő az átláthatóság, aztán a különböző programok szervezése, tervezése volt, sem volt minden tekintetben tökéletes. Nagyon nehéz a pénzügyi szabályokat, a közösségi szabályokat alkalmazni az ügynökségekre, hiszen a méretük is eltér. A kisebb ügynökségek számára rendkívül nehéz a közösségi szabályokat betartani. Az intézményközi munkacsoport következtetései ezzel, ebben a tekintetben nagyon fontosak. Ezek azt mondják ki, hogy el kell kerülni azt, hogy minden évben megismétlődjenek ugyanazok a problémák. A 2008-as évi mentesítést meg kell adni minden esetben. A legtöbb ügynökség esetében ez semmilyen gondot nem jelent, de az Európai Rendőr, Rendőrakadémia val kapcsolatban ez igenis nehézkes. Számos szabálytalanságról szabálytalanságot tapasztalhatunk itt finanszírozásban, illetve az adminisztrációban is. Végezetül hadd mondjam el, elnök úr, hogy számos ügynökség mindent megtett azért, hogy az igazgatást javítsa, vannak olyan ügynökségek is, amelyek saját szabályokat alakítottak ki, ezek mindenképpen üdvözlendőek. Az EFSA például rendkívül hatékonyan koordinál, aztán az Európai Környezetvédelmi Ügynökségnek is saját igazgatási ellenőrzési rendszere van, ez is nagyon jól működik, illetve a munkahelyi körülményekkel foglalkozó ügynökség is kiválóan működött, új adatelemzésű rendszerük van. Kérem, hogy a többi ügynökség is kövesse a példájukat. Köszönöm asszonyom, köszönöm a jelentését és a felszólalását. Most pedig a bizottság részéről megadom Algirdas Szemetának a szót, a biztosnak. Öné a szó. President. Mr. President. Köszönöm szépen, elnök úr, elnök úr, államtitkár úr, tisztelt jelentéstevők, tisztelt képviselő hölgyek és urak. Meg szeretném köszönni a Költségvetési Ellenőrzési Bizottságnak és Liberacki úrnak, illetve jelentéstevőinek a jelentéseket, illetve azt az ajánlást, hogy a bizottságot 2008-as évre mentesítsék. Meg szeretném köszönni Ajala Szender asszonynak az Európai Fejlesztési Alap alkalmazásáról szóló jelentését, és Matyő asszonynak átfogó elemzését az ügynökségek működéséről. A 2008-as mentesítési eljárás véget, végéhez közeledik. Intenzív időszak volt ez, de legfőbbképpen azt emelem ki, hogy intézményei közötti új és konstruktív dialógus vette kezdetét. A ö, számvevőszéktől ö, megszerzendő DASZ ö, a bizottság kollégiumának közös feladata, és úgy hiszem, hogy a feladatért mindent megtettünk. Az folyamat zajlik, egyszerűsítéseket és jobb menedzsment és ellenőrzési rendszereket vezettünk be a 2007-2013-as programidőszakra, és a különböző akciótervek a hiba ráta tekintetében pozitív változást mutatnak. Jelentős előrelépés érhető majd el a következő pénzügyi időszakra előkészítendő új programokkal, amelyeknek célja az lesz, hogy a megfelelési kritériumoknak, a cost of control szempontoknak és a minőséget, a költségér szempontoknak jobban megfeleljünk. Az önök mentesítési állásfoglalása is szól a kérdésekről, és mi is fel szeretnénk gyorsítani az európai költségvetés pénzügyi igazgatását, és a fő szereplők felelősségvállalásának és elszámoltathatóságának elvét meg szeretnénk erősíteni. A bizottság és az Európai Parlament közötti szoros együttműködés kulcsfontosságú a tekintetben, de ugyanakkor tudjuk, hogy nem lesz elegendő az együttműködés felgyorsítása, nem, ehhez minden szereplővel egy új partneri kapcsolatra lesz szükségünk, nem utolsó sorban az Európai Számbevőszék és a tagállamok együttműködésére lesz szükség. A bizottság nem vál addig, amíg a pénzügyi rendelet eh, módosítása hatásba, hatályba lép, amelynek során a tagállamok teljes felelősségüket vállalják a Lisszaboni szerződés szellemében. Nem a bizottság már most megteszi azokat a lépéseket, amelyek a pénzügyi menedzsment módosításához szükségesek. A számbevőszék eh, a DAS, a bizottság működéséről kiállítandó das ban is fontos szerepet játszik. Így a különböző színnel feltüntetett költségvetési területek e, együttműködését biztosítani kell. A bizottság a jövőben a különböző hiba százalékot felmutató területeket differenciáltan fogja kezelni, és a 2007-2013-as időszakban bevezetett új eh, rendszereket is alkalmazni fogja. Azt remélem, hogy amikor az elfogadható um, hiba százalékról a társ jogalkotó döntést hoz, ezt figyelembe veszi majd a számbevőszék is. A bizottság a 2010-től terjedő időszakra eljuttatja elképzeléseit a parlamenthez, és mindent megtesz annak érdekében, hogy felgyorsítsuk a hiba százalékok csökkenésének folyamatát, és biztosíthassuk, hogy a költségvetés 20%-a 2014-ben már zöld klasszifikációt kapjon a számvevőszéktől. Fontos tehát, hogy javítsuk a pénzügyi menedzsmentet és a közösség pénzügyi érdekeit védjük. Ez egy közös célunk, és ez az önökkel már jövő hónapban megosztott új tervem egyik sarokköve az önök 2008-as mentesítési állásfoglalás indítványában megfogalmazott észrevételeket figyelembe veszük, és nagy érdeklődéssel tekintek a közös vita elébe. Köszönöm, biztos úr. És most pedig köszönöm, hogy bemutatta a bizottság álláspontját. Most pedig következnek a parlamenti bizottságok képviselői, Michael Gáler először. Köszönöm szépen. A 2008-as költségvetési év a külügyi bizottság felelősségebe tartozó területen 5 milliárd eh, eurót fogott át. Ha visszatekintünk, látjuk, hogy továbbra is eh, alulfinanszírozott a négyes kategória. A számvevőszék néhány pontatlanságot állapított meg, fontosnak eh, tartja a fejlesztési segély és a előcsatlakozási segély felülvizsgálatát, ez csak részben hatékony, a bizottság felhívja a figyelmet, hogy a számvevőszék évente vizsgálja ezt, ez pedig csak egy része a bizottság munkájának, ugyanis a legtöbb program több éves, és ide tartoznak az ellenőrzési rendszerek, és véleményem szerint fontos, hogy a számvevőszék nem beszél csalásról, és ezért fontos, hogy nagyon hatékonyan, pontosan kezeljük a segélyeket. Megfelelő legyen a dokumentáció, ugyanis bosszantó, ha projektek nem fejeződnek be, határidőre, vagy hogyha tisztázatlan, hogy sikeresek-e, ez nyilvánvalóan nem segíti a külpolitikánk sikerét. A számvevőszék utólag hiba, ö, ö, forrásokat, illetve hibákat nem talál sokat, és ez egyben pozitív jelzés. Azonban a jogi keretek változásai is most már kifejtik hatásukat. Törökország esetében már vannak jelek, hogy jobban tudjuk irányítani az eszközöket a előcsatlakozási programok keretében Természetesen további vizsgálatokra van szükség, hogy megnézzük, hogy a kedvezményezettek hogyan bánnak az uniós pénzekkel. Rugalmasan kell a külpolitikának ehhez igazodni, hogy a saját külpolitikai érdekeinket meg tudjuk valósítani a bizottságnak. A költségvetési rendet illetően, reformot illetően és az Európai Külügyi Szolgálat felépítését illetően szintén nagyon gondosan kell eljárnia. A külügyi bizottság nevében ajánlom, hogy adjuk meg a, felmentést, a mentesítést. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Gáler kollega. Most pedig Reszle asszony két percre. Elnök úr, tanács képviselője, tisztelt biztos úr, kedves képviselőtársaim! Nagyon érdekes délelőtt volt ez, és én tulajdonképpen egészen mást akartam mondani, mint amit most mondani fogok, mert nem tudok elsiklani a fölött, ami történt. Azt gondolom, hogy a tény az, hogy a mentestés semmilyen formában senki nem veszi komolyan. Az egyetlen intézmény, amelyik itt van, itt kell lenni, az a bizottság. Ő úgy érzi magát, hogy címzettje ennek, és hát ez benne is van a szerződésben. A többi intézmény azonban nincs itt, és számukra a mentesítés ez a szerződésben nem kerül szabályozásra, ez baj. És el kell kép, képzeljük el, hogy most már két éve nincs itt, nem lesz itt majd két év múlva a külügyi szolgálat képviselője sem, ha majd feláll ez az intézmény. És senki nem érzi szükségét annak, hogy itt megjelenjen és meghallgassa, hogy a parlament, mint az egyik társfelelőse költségvetésnek mit mond. Úgyhogy a tanács most hál' Istennek egy kivétel, és ennek örülünk. Na most akkor, hogyha ebből indulunk ki, hogy mi történik, és hogy itt a fundamentális parlamenti jogokról van szó, akkor én azt gondolom, hogy az a javaslat, ami most itt van, hogy a külügyi szolgálatot állítsuk fel, de hogyha minden úgy halad tovább, mint eddig, akkor a mi befolyásunk egyszerűen elfogy és megszűnik. Úgyhogy azt tartom fontosnak, és szeretnék köszönetet mondani a parlament elnökének, hogy ma reggel megpróbálta védeni jogainkat, és fel kell venni a kapcsolatot minden intézménnyel. Mi hasznunk van abból, hogy van mentesítési jogunk, hogyha egyszerűen senki nem veszi ezt komolyan. Éppen ezért a mentesítési eljárásról nagyon alaposan el kell gondolkoznunk. Ahogy eddig eljártunk, ez nem mehet így tovább. És hát szeretnék kezdeményezni, és még egyszer a tanácshoz fordulni, hogy ugye a tanács a tanács elnök is intézménye a Lisszaboni szerződés szerint. Legalizálni kellene a költségvetési jogban is ezt a tényt, ugyanis önöknek és ő szerepelni kell a költségvetési felelősséget, illetően a tanács elnökének is. Úgyhogy ezt az állapot legalizálni kell, és szeretném felhívni a figyelmüket, hogy ezt tegyék meg mindenek előtt, mi hamarabb. Köszönöm szépen, Greszle asszony, és most pedig Haug asszony egy percre. Igen. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr, kedves kollégák! Egyetlen egy dolgot szeretnék említeni, a következőt, ugyanis ez botrány, botrány. Itt a... Ö, a, köz, a Stockholm intézetről van szó, szóval betegség megelőző központról. Itt magasan képzett emberek ülnek az ACDC-ben, egy nagyon jó környezetben dolgoznak, de a svéd kormány nem tudott megfelelő szerződést kötni a székhelyről az ECDC-t illetően, de akarták ezt az ügynökséget, és hát minden tagállam mindig akar ügynökséget. Na most nem gondolom, hogy ez a helyzet tartható. Ugyan ugyanis itt a közigazgatás azzal a lehetőséggel él, hogy az intézményeknél megnézze, hogy kikkel foglalkoznak, és a Svédországban született gyerekeket sem lehet például regisztrálni, és a különböző szolgáltatók sem biztosítják a lehetőséget, hogy ehhez hozzáférjenek, akkor, ha nincsenek hosszú távú bérleti szerződések. Kórház kezeléshez sem jutnak hozzá. A házastársak is hatalmas nehézségekkel küzdenek. Tehát nagyon komoly problémák vannak egyáltalán, hogy munkahelyet találjanak az ottani munkatársak, házastársai. Úgyhogy ezek alapjogok, és ezek ott vannak az európai alapjogok között, és egyszerűen ezt az ECDC munkatársai nem vehetik igénybe. És az egész ügy a petíciós bizottság elé került, de ez egy teljesen tarthatatlan helyzet a svéd hatóságokkal. Köszönöm, Haug kollega, és most pedig van de Kamp képviselője a szó. Elnök úr, köszönöm szépen a szót. A bizottság költségvetésében már sok mindent nem tudok mondani, illetve a belső piaci bizottság költségvetéséről nincs mit tenni, hiszen a bizottság nincs mit mondani, hiszen a a jelentés világosan fogalmazott. Ugyanakkor 2008-ban megállapítható volt, hogy a Szolvitnál hiányzó eszközök merültek fel, de 2009-2010-ben ezt kiegyenlítik. Ennek ellenére kérem a bizottságot, hogy a Szolvit költségvetését helyesen használják fel. Hogyha van egy költségvetés, akkor ezt felelősségteljesen kell elkölteni, de jelenleg túl kevés információt látok e kérdésben. És ezt kiegészítve a 2009. decemberi szolgáltatási irányelvről is szólnék. Nagyon sok mindent kell még tenni az EU-ban az információ tekintetében. Informálni kell az állampolgárokat erről az irányelvről. És a vámellenőrzés kérdésében is megállapíthatjuk, hogy a tagállamok az, az áruk importját nem kellőképpen, importját nem kellőképpen ellenőrzik, ezért felszólítom a bizottságot, hogy megfelelően ellenőrizzék és ellenőriztessék az áruk behozatalát. Végezetül pedig, és több kollega is, a biztos is beszélt erről, a költségvetési szabályok egy-két kérdésben még nagyon bonyolultak, és ez azt is jelenti, hogy az ide tartozó ellenőrzési mechanizmusok is bonyolultak. Ezért tehát mindenkit arra kérek, hogy egyszerűsítsük az eljárást. Köszönöm, Fandekap kollega, most pedig Ayala Sender kollégának adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr. Arra kérem, hogy az hozzászólásomat első részét ügyrendi kérdésnek tekintse. Arra kérem ugyanis, hogyha, hogy a vita végéig meg tudhassuk, vagy tudassa velük, hogy egyáltalán meghívták-e a tanács, avagy a számbevőszék képviselőit, és ezzel kapcsolatban majd elkérem a dokumentációt is. Illetve, hogy az elmúlt időszakban hány alkalommal, hány alkalommal volt jelen a számbevőszék, illetve a tanács képviselő. Egyébként mostantól kezdeném akkor a hozzászólásomat. Szeretném kifejezni azt, hogy örömemet azzal kapcsolatban, hogy milyen nagyon jó hatékonysági fokkal használták fel a különböző ügynökségek és a transeurópai hálózatok a költségvetésüket. Nagyon sok ügynökség esetében egyébként tagállami finanszírozásban is részesültek ezek a projektek, különösen a, a transeurópai hálózatok esetében, és azt gondolom, hogy a 2008-as év nagyon jó hatékonyságról tett tanúbizonyságot, az ellenőrzés is tehát is megfelelő volt. A transeurópai hálózati ügynökséggel kapcsolatban egyetlen aggodalomra okot adó dolog van, ez pedig az, hogy nagyon lassan veszik fel új munkatársaikat. A kifizetési előirányzatokat nagyon alacsony mértékben veszik igénybe. A Marco Polo program esetében is nagyon lassan halad előre a folyamat, és az utasok jogaival kapcsolatban is nagyon alacsony a kifizetések felhasználása. Turizmussal kapcsolatban is elmondható mindez. Reméljük, hogy az új szerkezeti felépítés megoldja majd ezen problémákat. Köszönöm, Ajala Sanders kollega. Most pedig Odi kollega jelentkezett ügyrendi kérdésben. Parancsoljon. Nem tudom, hogy most, most kell-e megragadnom a szót ügyrendi kérdésben, de elnök úr, üdvözlöm, hogy itt a tanács, Köszönöm miniszter úr, hogy eljött, de úgy hiszem, elnök úr, hogy az a bevett dolog, hogy a bizottság felszólalása után a tanács is megkapja a lehetőséget, hogy hozzászóljon, a tanács nem jelentkezett szólásra. Persze a vita végén szólásra emelkedhet, de talán most is lehetővé tehetjük számára, hogy megszóljon, és az egyes jelentésekben megfogalmazottakra válaszoljon felvesszük a kapcsolatot a tanácsal, és megkérdezzük, hogy kéri a szót, de most Súrián Lászlónak adom meg kettő percben a szót. Elnök úr, az árszámadás jogi aktus, és azt gondolom, hogy a Régiófejlesztési Bizottság részéről nincs indoka annak, hogy a felmentmény megadása ellen érveljünk. Ugyanakkor a zárszámadás egy politikai értékelés is. Annak a tisztázása, hogy elértük e azokat a célokat amelyeket two thousand and eight ban magunk elé tűztünk kaptunk e megfelelő értéket a ráfordtásokért. a kohéziós politika értékelése során elég sok téveszme kering itt ebben a házban is. nagyon nyomatékosan szeretném a figyelmet fölhvni arra hogy nem minden hiba csalás nagyon sokszor túlértékeljük azokat a kritikákat amelyeket egyébként nagyon helyesen a számvevőszék vagy bármilyen más ellenőrzés föltár. rá szeretnék mutatni arra hogy nincsenek világos mérőszámaink egységes módszertannal kellene mérni az eredményességet a hatékonyságot sőt még az abszorpciós kapacitást is aminek e, nagy jelentősége van annak megtélésében hogy hogyan menjünk tovább a kohéziós politikában a two thousand and eight év folyamán a kiadásoknak csak thirty two a jött ebből a tervezési ciklusból a többi pénz az még a two thousand and six előtti ciklus elköltését jelentette ezért eh, nehéz megtélni hogy hogyan eh, sikerül az új ciklusban sikerült two thousand and eight ban az új ciklusban helytállnunk. voltak tagállamok ahol még ez a thirty two ot sem érték el a felhasználások késedelmében mindenkinek megvan a maga hibája a bizottságnak is a parlamentnek is. azok a javaslatok amelyeket a krzis hatására two thousand and eight óta az egyszerűstés érdekében tettünk mind azt szolgálta hogy a magunk részéről javtsuk. a labda a tagállamoknál van ott kell jelentős előrelépésnek történnie. köszönöm a figyelmet. Köszönöm szépen, Súrián kollégám. López Aguilar kollega kapcsolt egy percben. A kollégi López Aguilar is nicht anwesend. Akkor Bauer képviselőasszony kap szót két percben. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 8. cikke szerint a nők és férfiak közti egyenlőség előmozdítása az Európai Unió egyik alapelve amelyet minden európai uniós tevékenység során tiszteletben kell tartani tehát az európai unió költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentestési eljárásban is nyomon követhetőnek kell lennie. ennek az az elengedhetetlen feltétele hogy megfelelő lebontásban álljanak rendelkezésre statisztikai adatok a költségvetés felhasználására vonatkozóan sajnálattal állapthatjuk meg hogy minden eddigi igyekezet ellenére még ma sem állnak rendelkezésre olyan adatok amelyek lehetővé tennék a költségvetés mertésének nemek szerinti lebontásban való követését. vonatkozik ez elsősorban azokra a területekre melyek éppen a diszkrimináció felszámolását hivatottak támogatni például az európai szociális alapon keresztül. egy konkrét témát szeretnék megemlteni az európai esélyegyenlőségi intézet felálltásának késlekedését. ennek az intézetnek two thousand and eight ban kellett volna megkezdenie a működését ezzel szemben idén júniusban várhatjuk az intézet hivatalos megnyitását. nyilvánvalóan ez különböző problémákat vet fel a költségvetési folyamatban is tekintettel arra hogy számos többéves programnak two thousand and ten re várható a félidős értékelése arra szeretném ismételten kérni a bizottságot hogy dolgozzon ki olyan nyomonkövetési és értékelési rendszert amely lehetővé teszi a különböző költségvetési tételekben az egyenlőségi elv végrehajtását illetve a költségvetési tételek mertésének hatását követni az indokolatlan különbségek alakulása tekintetében. köszönöm. köszönöm szépen bauer asszony mitchell úr kap szót. köszönöm szépen. fejlesztési szempontból a költségvetési mentesítés célja, hogy az adófizetőket biztosítsuk arról, hogy valóban hatékonyan költjük el az EU-s pénzeket a fejlődő virágban. És a 0,7%-os célkütőzéseket megvalósítsuk. Jól, hatékonyan kell felhasználni az EU-s pénzeket, meg kell nézni, hogy milyen lehetőségeket ragadhatunk meg, hogy a fejlődő világban az emberek magukénak tudják a fejlődés, fejlesztés problémáját, hogy a családok, személyek, közösségek például föld tulajdonnal bírjanak. Az AIDS, a malária és a tuberkulózis még mindig 4 millió áldozatot szed évente. Körülbelül egy milliárd írni-olvasni nem tudó ember van a fejlődő virágban. és ezért fontos az, hogy a fejlesztési segély, segélyek 20%-a költődjön oktatásra, és ez a bizottsági tanácsi előírását nem tudom, hogy ezt mennyire valósítjuk meg. A fiatalokat, fiataloknak lehetőségeket kell biztosítani, és ösztönözni kell őket arra, hogy az oktatásban részt vegyenek a bizottság és a tanács egyetértettek abban, hogy ezek a célkütűzések a fontosak. Nem tudom, hogy az auditálásban megjelennek ezek a célkütűzések. Hadd mondjam el, hogy a szörnyűséges szegénységből úgy lehet kiemelni az embereket, hogy a föld ö, tulajdonjogát megadjuk nekik Saját hazámban a 18.-19. században pont ez volt a probléma, illetve a, a megoldás. Azért lett Írország sikeres, mert az emberek föld tulajdonnal bírtak, tehát a föld osztás miatt. Az embereknek igenis van, az emberekben igenis van vállalkozó szellem, ha támogatjuk őket, sikeresek lesznek. Köszönöm, Mitchell kollégám. Ezzel a szakbizottságok nevében felszólalók listáját lezártuk, most pedig a frakciók nevében szólalnak fel. Először Itala képviselő három percben. Kiitos puheenjohtaja. én haluan... Köszönöm szépen, elnök úr. Meg szeretném köszönni a tanácsnak, hogy csatlakozott munkánkhoz, hiszen valóban övéké a nagy felelősség a tekintetben, hogy hogyan használjuk fel a pénzeszközöket, és milyen hatékonyak vagyunk. Ezért fontos, hogy együtt is működjünk, örömmel látom őket itt. Stász úrnak, a jelentéstevőnek köszönöm, hogy kitűnő együttműködést folytattunk a parlament mentesítési jelentéséről. A fő elképzelés abban rejlett, hogy a parlamentnek kellőképpen nyitottnak és átláthatónak kell lennie azért, hogy a botrányok árnyéka se vetülhessen rá. Nagyon érzékenyek vagyunk az alapok és a pénzeszközök felhasználásának tisztasága tekintetében. Nem a parlament pénzéről van itt szó, hanem az adófizetők forintjairól, fillérjeiről. Ezért tehát nagyon fontos, hogy a pénzügyi felelősségünknek megfeleljünk jó elveket fogalmaz meg a jelentés, és úgy gondolom, hogy érdemesebb lett volna egy rövidebb, ütősebb, lényegre törőbb jelentés megfogalmazni, ami jobban a gyakorlati kérdésekre összpontosít. Ez a mi feladatunk, hiszen jogalkotók vagyunk, ezért fontos, hogy érthető jogszövegeket fogalmazzunk meg. Az Európai Parlament épületpolitikájában és és egyéb politikáiban még teljesen nyilvánvaló, hogy van még mit tenni. Késedelmesen tettünk meg egy sor lépést, és igazi válaszokra van szükség. Múlt évben a parlament az képviselők és az asszisztensek statutumait elfogadta, a jogállásokról szóló dokumentumot, ez egy fontos lépés egy olyan úton, amelyen még sok lépést kell megtenni. A Strasbourgba való eljutás is komoly problémát jelent. Sokkal egyszerűbb Brüsszelbe utazni, mint közvetlen hazautazni, de hát nézzük meg a költségeket is, amelyeket visszatérítenek számunkra. Egész egyszerűen nagyon nehéz az életünk. Hogyha hazaérek Türkuba, mire hazajutok, az egy napom telt el, mire turkui anyaföldemre léphetek. Ezért tehát eh, nagyon nehéz a munkánkat a felelősség teljesen ellátni, és nem azt mondom, hogy eh, mindenkit magárepülő szállítson haza, de hogy hazajussunk normális időben, ez normális elvárás. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Itala, Kossz kollega, Herzog Edith kap szót. Tisztelt elnök úr, kedves képviselőtársaim! Köszönettel szeretném kezdeni. Mr. Stas és az Európai Számvevőszék kitűnő és alapos munkája tette lehetővé, hogy gondos számadást tudjunk készteni a two thousand and eight as gazdálkodásról a parlament tekintetében. ugyancsak köszönettel tartozom képviselőtársaimnak akik módostó indtványaikkal hozzájárultak a jelentés finomtásához. a tények megtélésében általában egyetértés volt közöttünk különbségek inkább abban mutatkoztak miként lehetne javtani a feltárt hibákat. most amikor megszavazzuk a mentestést mi megválasztott képviselők magunkra vállaljuk a teljes jogi felelősséget a two thousand and eight as éves gazdálkodásért. tanústjuk az európai polgárok számára hogy a parlament az elköltött pénzeket a kitűzött célokra és a szabályoknak megfelelően használta fel. napjainkban amikor a válság nagy terhet ró minden polgárra különösen gondosnak kell lennünk az adófizetők pénzének elköltésében a magunkkal szemben támasztott elvárásoknak magasabbnak kell lennie mint amit másoktól elvárunk mert ez a kulcsa a mi hitelességünknek és integritásunknak. ugyanakkor azzal is tisztában kell lenni hogy az általunk végzett ellenőrzés önmagában nem elegendő annak szavatolására hogy a pénzt intelligens és szabályos módon költsük el. ezt csak úgy lehet elérni ha egy megbzható szilárd belső ellenőrzési rendszert is működtetünk. mi szocialisták ezt tartjuk a legfontosabbnak ezért erre szeretnék összpontostani. nagy súlyt kell fektetnünk az ellenőrzött intézmények belső ellenőrzési rendszerének megfelelő működésére mert meggyőződésünk hogy jobb megelőzni a bajokat mint később orvosolni azokat. a jól működő belső ellenőrzés fontos garanciája a szervezeti függetlenség ez biztostja a tárgyilagosságot ez van összhangban a vonatkozó nemzetközi könyvvizsgálati szabályokkal és a legjobb gyakorlattal. önmagában a szabványok azonban nem garantálják a hatékony belső ellenőrzési rendszert. two thousand and nine re voltak javulások e tekintetben. nincs olyan belső ellenőrzési rendszer bármilyen összetett is amely hibamentes hiszen emberek csinálják ezért minden évben elvégezzük a mentestést fontosnak tartom hangsúlyozni hogy a módostók közül támogattunk minden olyan javaslatot amely konkrét elérhető megvalóstható de elutastottunk minden általánosságot amely nem javtja hanem ködösti állásfoglalásunkat. elutastottunk minden olyan javaslatot amely a politikai csoportok függetlenségét csökkentené. meggyőződésünk hogy az európai parlament egységeinek függetlensége és pénzügyi felelőssége elválaszthatatlan. a szocialista demokrata csoport ennek a felelősségnek tudatában végzi munkáját. a többi politikai csoport ha saját tevékenységét javtani szeretné tegye meg. ezeket a gondolatokat javasolva kérem fogadják el a jelentést és adják meg a felmentvényt az európai parlament számára. köszönöm Köszönöm szépen, köszönöm szépen, elnök úr. Én szeretem a Genesis zenekart, és van egy nagyon jó számuk, hogy Tánc a vulkánon, Dance on the Volcano. És hát ezt a, erre dalra kellett mindig gondolnom, amikor itt a ö, hamu felhő alatt élünk. Nem ezzel összefüggésben nem csak Izland kapcsán, hanem a mai vita kapcsán is gondoltam a mentesítési folyamattal kapcsolatosan. Egy éve. Ugye ehhez nem tudott igazán hozzájárulni a számvevőszék. Hát ez olyan, mint a vulkán, nem ami tele van lávával, meg hamuval, hanem bizalmatlansággal Európára. Nagyon nagy nyomás nehezedik az euróra, a közösségi és a tagállami elképzelésekre. És ez tényleg egy vulkán, de arra semmi szükségünk, hogy ez a vulkán is kitörjön, mégpedig azért, mert a pénzügyi felelősséget nem juttatjuk be a polgárok felé. Hogyan lehet ezt a kérdést megoldani? Véleményem szerint az optimális átláthatóság a megoldás minden intézmény esetében a tanácstól a tagállamokig. Örülök, hogy a tanács képviselője még itt van, azért, mert ez a legnagyobb fazék, ahol a legtöbb szabálytalanság merült fel. Szeretném felszólítani a tagállamokat. A kiadásokat évente kell bemutatni. Egyszerűen nem értem, hogy a tagállamok mindig ellenzik ezt. Meg vagyok arról győződve, hogyha a tagállamok a saját pénzükkel és így bánnának, az nem lenne elfogadható a saját polgáraik számára. Úgyhogy így született a kritikus jelentés az elmúlt években sok javítás történt, de most már ideje annak, hogy megnyissuk a kereteket annak érdekében, hogy az európai polgárok felé abszolút nyitottak legyünk, és bemutassuk, hogy felelősen bánunk az európai pénzekkel. Elnök úr, a tanács és a parlament közötti kapcsolat között egyfajta gentleman's agreement működik 40 éve. Ez fontos, hogy nyugodtan tudjunk dolgozni, és ne kölcsönösen küzdjünk egymás ellen. Ez annak idején nagyon hasznos volt. A tisztességhez azonban hozzátartozik, hogy ez most már nem működik, ugyanis most már előfordulhat, hogy a tanácssal harcolnunk kell. Fontos azonban az, hogy a tanács és a parlament időközben érett intézményeké váltak és kölcsönösen ellenőrizniük kell egymást, mindenféle gentleman's agreement nélkül is. Most itt van a tanács képviselője, ezért azt szeretném kérdezni, hogy tudná reagálni erre. Lehetséges lenne-e a tanács számára, hogy gentleman's agreement nélkül is kölcsönösen ellenőrizni tudjuk egymást. A tanács és a parlament a kölcsönös nyitottság jegyében ez harmonikus együttműködést eredményezhet, anélkül, hogy attól kell tartani, attól kellene tartani, hogy elveszít elveszítjük a talajt a lábunk alatt, és így a vulkán kitör, és a bizalmatlanság előjön a vulkánból. Köszönöm szépen, Gerbrandi. Stász úr következik két és fél percben. Tisztelt elnök úr, kollégák, biztos úr, a tanács képviselője nem én vagyok az előadója ennek a mentesítési témának, de később még ez is következik. Szeretnék a bizottság mentesítése kapcsán egy dolgot elmondani. Ez egy kérdés tulajdonképpen, amelyet a bizottsághoz és a tanácshoz is intéznék. Azt láttuk, hogy 80%-a a forrásainknak a tagállamokban kerül elköltés, és több éve kérjük már képviselőként, hogy a nemzeti szintű gazdálkodásról adjanak ki nyilatkozatot. Ez több bekezdésben szerepel a jelentésemben. Megszületett az új szerződés, a 317-es cikk rendelkezése előírja, hogy az Európai Bizottság javaslatot köteles előterjeszteni. Abban az értelemben, hogy a nemzeti hatóságok nyilatkozatot kell, hogy kiadjanak a források felhasználásáról szeretnék rákérdezni erre, valóban készen állnak -e ezt bevezetni. Több tagállam már is elkezdte ezt, de különböző módon él ezzel a módszerrel. Érdemes lenne egységessé és kötelezővé tenni. Vannak szövetség alapon működő tagállamok, aztán Belgium, Brüsszel, illetve Flandria kettéosztottságában működik. Hogyan lehet egységesen beszámolni ez mindenképpen problémás. A régiók minisztereit össze kell hívni, begyűjteni a regionális nyilatkozatokat, és csak ezután alkotható meg a parlament számára egy átfogó nyilatkozat amelyben az szerepelhet, hogy például Brüsszelben minden megfelelő keretek között haladt, és Flandriában kevésbé jól működött, vagy éppen fordítva. Liberácki úr javaslatára szeretnék még kitérni, hogy különleges jelentésről beszél, amely Törökország előcsatlakozási támogatására vonatkozik, illetve számvevőszék készítette. Én úgy gondolom, nem túl szerencsés ez a szöveg, mert egyes bekezdésekben hivatkozik a csatlakozási tárgyalásokra. Nem ez a megfelelő hely egy ilyen hivatkozásra. Számos módosító javaslatot terjesztettem elő amelyek törlésre vonatkoznak, és szeretném, hogyha ezt elfogadnák. Elnök úr, a kérésem az lenne, hogy amikor a kokobű, illetve az előadó ismét szót kap, akkor még június előtt szeretnénk, hogyha az állásfoglalás 25-ös és 26-os pontjával kapcsolatban elmondanák, hogy mikor kapunk erre megfelelő választ. Mert nagyon fontos, hogy a jövőben a tanács és a parlament kapcsolata jól alakuljon. Köszönöm szépen, Tasz kolléga Ashworth kollégája szó két percben. Uh, President. Elnök úr, a brit konzervatív párt nevében szólok, akik ismét ebben az évben is a költségvetés mentesítése ellen fognak szavazni. Ez egy olyan álláspont, amelyet következetesen képviseltünk, és továbbra is így fogunk tenni egészen addig, amíg nagyobb sürgősséget látjuk annak, hogy a számvevőszék pozitív megbízhatósági nyilatkozatot tudjon adni. Hogyha a haladást elismerjük, a, a, a pénzügyi igazgatási standardok javítása vonatkozó előrehaladást elfogadjuk, különösen a mezőgazdaság területén, a kutatás, az energia, a közlekedés és az oktatás területén került sor ráadásra, és ez nagyon is bátorító, amelyet itt tapasztalunk. Ugyanakkor még mindig nagyon sok a tennivaló. A számvevő szék ismét csak eh, negatív véleményt adott számos szabálytalansággal kapcsolatban, illetve a pénzek behajtásával kapcsolatos lassú eljárásokra vonatkozóan. Az is világos, hogy még a felelősség végső soron az Európai Bizottság vállain fekszik, mégiscsak a tagállamok és a tanács, különösen a tanács, amelynek sokkal erősebben kell fellépni az európai alapok alkalmazásával kapcsolatban, és sokkal inkább erőteljesebben kell fellépniük annak érdekében, hogy pozitív megbízhatósági nyilatkozatot kapjanak. A Lisszaboni szerződés értelmében az Európai Parlament tagjaiként tartozunk annak azoknak az európai polgároknak, akik adófizetők, hogy biztosítsuk őket arról, hogy megfelelően költik el a pénzüket, és elszámoltatottság uralkodik az Európai Unióban. A pozitív megbízhatósági nyilatkozat érdekében, elérésének érdekében továbbra is pártom a költségvetés mentesítése ellen fog szavazni. Köszönöm szépen, Ashworth kolléga. Öt percen most pedig Zondágát úr kapja meg a szót. Tak, formand. A vita, amit folytatunk, nos, ennek a témája az, hogy az Európai Parlament képviselői vállalhatják a felelősséget a 2008-as költségvetés végrehajtásáért. Amikor vége a viták és májusban tartunk, akkor mi leszünk a felelősek az állampolgárokkal szemben a frakciónknak nagyon kritikus az álláspontja azzal kapcsolatban, hogy az EU hogyan kezelte az adófizető pénzét 2008-ban egyes területeken előrelépés volt 2007-hez képest. Sok olyan terület van, ahol elfogadhatatlan az eredmény. Például a bizottság elszámolását nézve, ami a struktúrális alapokat illeti. A számvevőszék úgy gondolja, hogy a hogy csak 11%-ot fizette, fizette ki a szabályoknak megfelelően ennek hiba és csalás is lehet az oka. Ez azt jelenti, hogy több milliárd euró csak ezen a területen nem lett volna kifizethető, és mégis kifizették. Ez elfogadható-e? Az összes kifogást ismerjük, a bizottság azt mondja, hogy a tagállamok hibája, mert a tagállamok ellenőriznek, a tagállamok azt mondják, hogy a bizottság hibája, mert túl bonyolultak a szabályok. Nos, könnyű így ö, egymásra mutogatni. Nos, felmerül a kérdés, hogy ha egy sportszövetség, egy politikai párt lenne, és az összeg ilyen nagy arányát nem a ö, szabályok szerint fizették volna ö, ki, akkor elfogadnák az elszámolást. Szerintem nagyon fontos, hogy strukturális változások legyenek a felmentvény eljárás arra kell felhasználni, hogy nyomást gyakoroljunk, hogy változzanak a dolgok nyomást gyakoroljunk a tanácsra. Tavaly áprilisban a parlament a 2007-es tanácsi felmentvényt megtagadta. Akkor azt mondtuk, hogy nem vállalhatjuk a felelősséget azért, mert a tanács nem találkozik velünk a megfelelő szakbizottsággal, hogy válaszoljon a kérdéseinkre akkor jó szándékot próbáltunk tanúsítani, és novemberben végül is megadtuk a felmentvényt a tanácsnak. De világos feltételeket szabtunk, azt kértük, hogy idén változzanak a dolgok. Azt tapasztaljuk, hogy a dolgok nem változtak. Hadd adjak egy konkrét példát. A tanács milliókat például a fordítás rubrikából átvezet az utazásba. Meg kell kérdezni a tanácsoló, hogy miért végez ilyen gyakorlatot ezek az óriási összekozásra. Ki használja fel? Hova mennek ezek az emberek? Informálisan átlám a tanács szívesen válaszol, de eddig a tanács nem volt hajlandó ö, nyilvánosan, nyíltan válaszolni. Ez nem fogadható el. Ezért úgy gondoljuk, hogy várni kell, mielőtt megadnánk a felmentvényt a tanácsnak. Meg kell várni, hogy a tanács vállalja, hogy válaszoljon a kérdéseinkre, és nyitott legyen velünk szemben a kritika a tanácsal és a bizottsággal szemben teljesen világos. Azt hiszem más frakciók is egyetértenek velünk. De éppen arról van szó, hogy világosak a kritikáink, és ezért magunkkal szemben is kritikusnak kell lennünk. Azaz kapcsolatban, hogy a parlament hogyan gazdálkodik. Ezért sajnáljuk, hogy a rólunk szóló jelentés nem olyan kritikus, mint amilyen lehetne. Úgy gondoljuk, hogy a kritikus szakaszokat újra be kell venni ebbe a jelentésbe. Remélem, hogy májusban az a tény, hogy önkritikusak vagyunk, még nagyobb erőt fog adni a kritikának, amelyel a bizottságot és a tanácsot illetjük. Köszönöm a kollégáknak a Közvetés Ellenőrzési Szakbizottságból, hogy nyitottan, felelősen dolgoztak. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Következő Márta Andrász, három és fél percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt kollégák! A mentesítés az egyik legfontosabb feladatkörünk. Alapvetően arról szól, hogy az európai polgárok adófizetők pénzének az elköltése felett őrködünk, és az Európai Számvevőszékhez kell az erről szóló nyilatkozatunkat beterjesztenünk. 2008-as nyilatkozatok csak 10%-át tisztázzák a költségvetésnek, a többi tele van hibával. Vajon egy társaság igazgatósága hasonló állapotok között jóvá hagyná a pénzügyi gazdálkodást? Nyilvánvaló, hogy nem, és az utóbbi 15 évben a parlament ennek ellenére mindig megadta a felmentvényt a mentesítést az Európai Unió forrásának a felhasználása tekintetében. Sajnálattal kell közölnöm, hogy az adófizetőket most az érdekli, hogy a megfelelő ember megfelelő célra, megfelelő összeget használta fel. És a mentesítésről szóló döntést ezt tekintetbe véve kell meghoznunk. Az évek során csak annyi előrelépés történt a bizottság, a parlament, illetve a tanács részéről, hogy áttették a felelősséget a tagállamok vállára. A programokat a tagállamok hajtják végre, és az európai intézmények viszont az Európai Bizottságon keresztül érvényesülnek, és az adófizetőket ez érdekli, hiszen a forrásokat a bizottság szabadítja fel az intézményeken eh, keresztül, és ezért az intézményeknek kell ellenőrizniük a felhasználást. A bizottság és a parlament most egyezteti azt, hogy mi a tűrhető hiba határ. Miért tűrünk meg bármiféle hibát? A szabálytalanságokra le kell sújtani. Az Európai Unió pénzügyi komplexitása nem nagyobb, mint egy közepes méretű banké. Tavaly például áprilisról novemberig áprilistól novemberig csúszott a mentesítés, mert a pénzügyi gazdálkodással nem volt elégedett a parlament. Miközben nem is történt számottevő kritika ezen a területen, és novembertől kezdve a tanács mentesítése ugyancsak húzódott, és most a tanácsra szegeződnek a tekintetek. Komolyan vesszük el felelősségünket, vagy csak politikai játszmákba bocsátkozunk? Ez egy nemzetközi, illetve intézményközi játszma, hogyan elhangzott korábban? Az adófizetők meddig tűrik még ezt a játszadozást a pénzükkel? Kollégák, mindenkitől azt kér, kérem, hogy megfelelő körültekintéssel vegye figyelembe a felelősséget, és a parlamentet, a bizottságot, a tanácsot, a fejlesztési alapokat, és a számvevőszéket is arra kérem, hogy addig ne hagyják jóvá a gazdálkodást, ameddig ennek a bizonyítékait nem látják. Köszönöm. Köszönöm szépen, Andrá asszony, képviselő asszony. Ügyelendi kérdésben Czárneszki kolléga jelentkezett. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Jest problem, mianowicie widzę... Látom, hogy van egy López Garrido úr neve megjelent a táblán. Hála Istennek a tanács nevében fog felszólalni, de arra fog hivatkozni, amit én elmondtam a tanács költségvetésével kapcsolatban, és a költségvetés végrehajtásának hiányáról, de hát nem hallhatta ezt, hiszen most érkezett, későn érkezett meg, Arra, arra volt szó, hogy ügyrendi kérdésben kér szót. Chciałem powiedzieć bardzo krótko, panie przewodniczący. Csak nagyon röviden, elnök úr. Szeretnék lehetőséget adni a miniszternek arra, hogy megismerje azt, amit már elmondtam az ülés kezdetén, és ezért megismételném ezt szívesen jól mondta, hogy López Garrido úr áll a felszólási listán, ugyanolyan szólásszabadság van, mint önnek, most pedig Ehrenhauser úr kapja meg a szót két percre. Köszönöm szépen! Egy pontban úgy gondolom minden képviselő a Költségvetési Ellenőrzési Bizottságban egyetért, egyszerűen megoldást kell találnunk az ügynökségek rendszerére. Eddig 11 megoldási javaslatot hallhattunk, ezzel évente fél milliárd eurót tudnánk megspórolni, anélkül, hogy az ügynökségek munkájának minősége romlana. Ez a következő, ez a 11 megoldási javaslat, amely élni szeretnék először is elsődleges jogi alappal kell rendelkezni, hiszen a Lisszaboni szerződés sem teremtette ezt meg. Másodszorban semmilyen új ügynökséget nem szabad meg létrehozni addig, amíg ez az alap nem születik meg. Aztán hét ügynökséget szeretnénk bezárni, és különböző ügynökségeket szeretnénk összebontani, igazgatni. Aztán a jövőben közvetlen felelőssége alá kell a bizottság és a biztosok alá kell vonni ezeket az ügynökségeket, és külön kell foglalkozni a horizontális kérdésekkel. Aztán az igazgatósági tanács tagjai számának csökkentése 10 százalék és 20 százalék között kell az erre fordítandó forrásoknak kitennie. Hallhattuk, hogy szükség van arra is, hogy az ügynökségeknél figyelembe vegyünk más szempontokat is, és a, az ott dolgozókat az EU hivatalokra vonatkozó szabályzatról mentesíteni kell, és csak a bizottság javaslatára és az Európai Parlament meghallgatás és jóváhagyása után e, kell bizonyos időszakban e, munkát, állást kínálni. Aztán az ügynökségek és a bizottság együttműködését e, meg kell határozni, és az Európai Számvevőszéknek a teljesítményüket rangsorolni kell. Aztán a különböző költségvetési pénzügyi adatokat egy adatbankba kell gyűjteni, hogy statisztikai értékeléseket nagyon könnyen tudjunk végezni, hiszen jelenleg ez nem könnyű. Aztán a szubszidaritás elve. A bizottság egyelőre ezzel nem foglalkozott, már a Geyer úr, Kressle asszony, jó lenne, hogyha megoldási javaslatokat érvényesülni hagynák. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Ehrenhauser képviselő úrnak, következő pedig López Garrido a tanács nevében. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon örülök, hogy jelen lehetek ezen a vitám. Habár hivatalosan nem a hívott meg az Európai Parlament, hogy vegyek rajta részt. Amikor megtudtam azonban, hogy hogy az Európai Parlament kéri, hogy képviseltesse magát testületünk, akkor természetesen örömmel jöttem. Úgy gondolom, hogy a tanács 2008-as költségvetésének végrehajtása megfelelően történt. Ezt a következtetést vonhatjuk le a számvevőszék éves jelentéséből is. Sönder Berg úr az átláthatóságra tette a hangsúlyt. Azt mondta, hogy nem megfelelően átlátható a költségvetés. Ezzel kapcsolatban szeretnék teljesen világosan fogalmazni. A úgy gondolja, hogy a közvetésének a végrehajtása teljesen átlátható. Ezért a tanács úgy véli, hogy megfelel azon követelményeknek, amelyek a pénzügyi szabályzatban szerepelnek. Ezen túl, mint tudják, a tanács a web oldalán jelentést jelentett meg a az előző év pénzügyi gazdálkodásáról. Szeretném felhívni figyelmüket arra a tényre, hogy most a tanács az egyetlen intézmény, amely jelentést tett közé a 2009-es költségvetésről előzetes jelleggel a nagy közönség számára. Március 15-én a koreper elnöke és a tanács főtitkára találkoztak egy delegációval, amely az Európai Parlament Közvetés Ellenes Szakbizottságát képviselte. Eme találkozó folyamán minden szükséges információt megadtunk miután a az Európai Parlament Közvetés Ellenőrző Szakbizottság kérdéseket tett fel a tanács 2008-as költségvetésének végrehajtásával kapcsolatban. Herrandi úr úgy nyilatkozott, hogy az ellenőrzés a két intézményben a Gentleman's Agreement nélkül kell megtörténjük. Ha az Európai Parlament ezt a megállapodást végre akarja hajtani, akkor a tanács kész ezt megvitatni, illetve egy új megállapodást kötni, hogyha szükséges, amelynek alapja a kölcsönösség a két intézmény között. Ez talán lehetővé teszi, hogy a jelenlegi helyzet javuljon. Nos, a tanács ezt szeretné elmondani önöknek a ma délelőtti vita kapcsán. Köszönöm szépen a ö, szóbeli meghívást, amelyet kaptam elismétlem, hivatalosan nem hívtak meg erre az Európai Parlamenti Tanácsi ülésre. Köszönjük szépen, miniszter úr! Nagyon hálás vagyok azért, hogy a kívánságunknak eleget tett, az ilyen barátságos a bizottság részére sem és küldünk ki hivatalos meghívót, de már elég régóta részt vesznek a ház ülésein, és vannak olyan esetek, mint az öné is, öné is hogy a, a, a tanács, hogyha nem is muszáj neki eljönnie, de hogyha el tud jönni, akkor eljön, és ezért nagyon szeretnék önnek még egyszer köszönetet mondani. Most pedig az egyéb felszólalók Ódi úré a szó. Merci, uh, monsieur le président. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt biztos úr, miniszter úr, Köszönöm, hogy ismét jelen vannak. Elsőként köszönetet szeretnék mondani Boguszláv Liberaszki kollégámnak, aki a néppárt nevében elmondta az álláspontunkat. Köszönöm az előadó kollégának és, illetve a többi frakciók részéről a résztvevőknek, Caldeira elnök úrnak is, aki rengeteg munkát végzett, hogy rendet vágjon ebben a komplikált eljárásban az Európai Bizottság mentesítéséről van szó. Szemeta úr alá tartozik ez, elődje lesz nagyon sokat és jól együttműködött velünk az előző ciklusban az éves elszámolással kapcsolatban. A számvevőszék nyilatkozatot ad ki, amelyben pozitív módon megerősíti, megerősíti a felhasználást. Lehet, hogy a konzervatívok kevésbé ezt figyelembe véve eh, szavaznak Tavern, illetve Gray uraknak köszönöm szépen az elődjeik részéről is, és szeretném ismét hangsúlyozni az 50 milliárd eurós negatívummal kapcsolatos fenntartásaimat. A tagállamokkal szembeni igényeinket, amelyek 40 milliárd euróra eh, rúgnak, lehet ezzel ütköztetni. Ez viszont az ehhez kapcsolódó műveletek legalitását kérdőjelezi meg, és ebből adódik ez a negatív észrevétel. Erről még nem tudunk semmit, többször átolvastuk a számvevőszéknek a nyilatkozatát, a 287-es cikk alapján az lenne a feladatunk, hogy pozitív véleményt adjunk ki a kapcsolódó műveletekről, és nem tudunk ezekről konkrét részleteket. Ezért azt az állásfoglalást javaslom, hogy a számvevőszék a szerződéses feladatát teljesítse. Össze kell még ülnünk annak érdekében, hogy a mentesítések kapcsolatos ellenőrzéseket végrehajthassuk. És hogyha nem kapjuk meg a kormányoktól, illetve a nemzeti nyilatkozatokkal kapcsolatos pozitív biztosítékokat, garanciákat, akkor a vizsgálatok hiányosnak nevezhetők, és a mentesítés így nem lehet teljes körű. Én azt javaslom, hogy rövidítsük a jövőben az átfutást, hiszen 2008-ról vitatkozni 2010 áprilisában nagyon hosszú idő eltelte. Tehát ezt rövidíteni kell. És Elnök úr, én azt javaslom, hogy egy intézményközi konferenciát tartsunk ebben a kérdésben. A bizottsággal, a tanácssal, a parlament, sőt a nemzeti parlamentek részvételével, a nemzeti ellenőrző hatóságoknak a bevonásával is, hogy valóban érdemi mentesítést tudjunk adni, ne csak technikai alapon, sokkal világosabb keretben, mint ma. Köszönöm. Köszönöm szépen, Ódi kolléga után Weiler képviselő asszony két percben. Elnök úr, kedves kollégák, a bizottság tisztelt képviselő, és mindenek előtt a tanács tisztelt képviselő. Minden évben halljuk, hogy milyen előrelépés történt, milyen hogyan javult az európai pénzek kiadása, minden intézmény esetében korrektebbek és hatékonyabbak az ellenőrzések, erre, átláthatós, erre nagyobb az átláthatóság a parlament és a polgárok számára. Az első jele ennek az is, hogy a tanács képviselő itt van, ezek szerint valami változott a tanácsnál. Ennek nagyon örülünk, de ez még természetesen nem elég. Pontosan a differencia, ez a különbség, hiszen ön úgy gondolja, hogy teljes mértékű átláthatóságot biztosítanak, de mi úgy gondoljuk, hogy ön a mi a november végi vitán kérdéseire még nem adott választ. Különösen ez az eltérés mutatja jól, hogy még mindig nem megfelelő az együttműködés a két intézmény között. Az 1970-es megállapodásról beszélt, amelyet szeretnének felülvizsgálni és átdolgozni, de ez a várakozás a mi részünkre, ez az elvárás egyáltalán nem új, már többször is említettük ezt, és éppen most úgy tett, mint hogyha valami egészen új dologról lenne szó. A szocialista frakció Czárnecki úr jelentését támogatni fogjuk, a bírálatában osztozunk, mások frakciók bírálatában is osztozunk, nem fogjuk mentesíteni most sem a tanácsot, a következő hónapban sem, ezért Andrea asszony kérése nagyon is meglep, hiszen úgy gondolom, hogy a tagállamok 80%-ban ugyan felelnek a pénzek kiadásáért, de ez nem menti fel a tanács a felelőssége alól, hiszen a tanács nem egy független intézmény, hanem együttműködik a tagállamokkal. Természetesen ez a bírálat jogos, a konzekvenciák, a következmények hiányoznak. Igazuk van, hogy igen, az eszközénket tovább kell fejleszteni. Mindig felmutatjuk a sárga lapot, hogy nem mentesítünk, de semmi sem történik. A mi eszközeinket most már tovább kell erősítenünk, nem csak a bírálatban merülhet ez ki, hogyha a tanácsnak együtt kell velünk működni, és tovább kell fejlesztenünk az eszközeinket, de új alkotmányos módosításokat is magá után vonna ez. Köszönöm szépen, képviselő asszony, hölgyeim és uraim, még egyszer megbizonyosodtam az ügyrendi szabályzatban, tehát nem tilos számomra az, hogy gratuláljak egy kollégának, hát már kész úr, aki megkapja most a szót, születésnapja van, neki szeretnék gratulálni. Köszönöm szépen, elnök úr, ez nagyon kedves, nyugodtan ülve maradhat, elnök úr. Semmelta a biztos úr, az Európai Parlament egyik legfontosabb feladata, hogy a költségvetési mentesítést megadja a különböző uniós intézményeknek, ez a legfontosabb feladatunk. Kérdés, hogy Európa hogyan bánik az adófizetők keményen megkeresett pénzével. Ez nagyon fontos azért, hogy elfogadhatóvá tegyük az európai projektet. Szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek az elvégzett munkáját, de látok én itt fényt és árnyékot, és fényt látok a költségvetés egészére vonatkozó. Ott, ahol az EU maga ellenőrzi az eszközöket, forrásokat, ott nagyon is szabályszerűen történik a pénzgazdálkodás, pénzügyi gazdálkodás. Hogy ez mennyire hatékony, ez persze más kérdés. Európai Parlamentként még inkább foglalkoznunk kellene a hatékonyság, a politikai kérdések és megoldások végrehajtásának hatékonyságával, különösen a 20 as stratégiával kapcsolatban de ugyanakkor 15%-os a szabálytalanságok aránya, és ez túl magas, ez az árnyék. Fontos, hogy a hibásan és jogtalanul kifizetett összegeket visszafizettesse az Európai Unió. A Költségvetési Ellenőrzési Bizottság éppen ezért elfogadta az ALDE egyik indítványát, hogy 100%-ban fizetessük vissza a kiadott jogtalan került összegeket. Nem lesz könnyű feladat. A, a Lisszaboni szerződés késedelmes hatálybalépésének köszönhetően, és arra is oda kell figyelnünk, hogy nem lesz -e kevesebb az, vagy nem lesz -e kisebb az átláthatóság az új illetékességi körök által, azáltal, hogy a biztosok új tárcával rendelkeznek. Ezt majd meglátjuk, de szeretnék két pontra kitérni. Egyrészt ugye a nem kormányzati szervezetek kérdése, a másik pedig az úgynevezett gentleman's agreement 2008 és 2009 között az Európai Unió az NGO-knak több mint 300 millió eurót fizetett ki. Itt vannak tiszteletdiek, például a német éjség elleni szervezetnek is, de ugyanakkor vannak olyan szervezetek is, amelyek az Európai Unió hírét nem öregbítik, ezt nem elfogadható, hogy ilyen szervezeteket is támogassunk, ezzel foglalkoznunk kell. E, valamilyenféle leltárba kell ezt vennünk, nagyon sok adófizetői pénzt kapnak ezek a szervezetek is. A Gentleman's agreement kapcsolatban szeretnék López Garidónak köszönetet mondani, hálás vagyok, amiért eljött, és ez egy történelmi lépés, ezt szeretném hangsúlyozni. 40 évvel a, a Gentleman's Agreement létrehozása után megkérdőjelezzük ezt, és a létjogosultságát, ez egy nagyon fontos pont, ez szükséges, átláthatóságra van szükség nálunk is, és a tanácsra is. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, Káci Kákis képviselő úr, most pedig Fox képviselője szó. Thank you, Mr. President. Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, ez a parlament részletes elszámolás kap, és kérik a felmentvényt a számvevőszék nem adott megbízhatósági nyilatkozatot róla. Nem felel meg a szabályosság elveinek. Az ellenőrök azt mondták, hogy ez az elszámolás teli van szabálytalansággal. És mégis igent kellene mondanunk. Örülök, hogy Matyő asszony azt javasolja, hogy ha lasszuk el a felmentő megadását. Ezt támogatjuk, az OLAF vizsgálatához még több idő van, szükség van. Csalásra is van utalás, személyes használata és állítólag vettek bútorzott. Az angol konzervatívak nem fogják elfogadni ezeket a szabálytalanságokat, nem fogjuk megadni a felmentvényt, amíg a számvevőszék nem ad pozitív megbízhatósági nyilatkozatot. A bizalom hullámvölgyben van, nem szabad ilyen pazarlást támogatnunk, amikor felmentvényt adunk ilyen esetben akkor a csalást erősítjük a tanácsnak, a bizottságnak és a választókörzetünknek olyan üzenetet adnánk, hogy nem vesszük komolyan a szabályokat. A pártom odafigyel, hogy a liberálisok hogyan szavaznak. Nem lehet azt mondani otthon, hogy változtatni akarnak a politikán, meg reformálni, de év egyik évben a másik után elfogadnak nem megfelelő elszámolást. Aki reformálni akarja a rendszert, és az adó fizetőt akarja ö, támogatni, a felmentvény megtagadása mellett kell szavazzam. Köszönöm szépen, Fox kolléga, most pedig egy percben Belder képviselő úr a szó. Köszönöm szépen, elnök úr miután nagyon magas a hiba százalék, én erősen kritizálnám a mentesítést az Európai Bizottság részére. Nem szabad egyszerűsítenünk a szabályokat, különösen nem a struktúrális alapok esetében. Négy független tanácsadó testület javaslatot terjesztett elő, amelyre nem reagált kellő mértékben az Európai Bizottság az eddigiekben. Független külső értékelésre van szükség, ez alapvető hogy ilyen felügyelet alá kelljen, kerüljön az Európai Bizottság. Hogyha ezt Stolber úr magas szintű munkacsoportja egészíti ki, akkor az administratív támogatásnak a forrásait is felhasználhatják erre a munkára. Szélesebb körű felhatalmazásra van szükség, nem csak az adminisztráció csökkentése a feladatunk, hanem a szabályok betartásának a költségét is csökkenteni kell. Az új jogalkotást ismét kritikus szemmel kell felülvizsgálni. Elnök úr, strukturális egyszerűsítéssel, hatékonyabbá tétellel kell élnünk, hogy a cégeink, vállalkozások jobban dolgozhassanak. Köszönöm. Mm, Köszönöm szépen. Holmeyer kolléga kapja meg a szót három percben. Elnök úr, kedves kollégák! Először is szeretnék a fejlesztési segélyek problématikájára felhívni a figyelmet, hiszen a számvevőszék erről tájékoztatott bennünket. Ajala Sander asszonya nagyon jól együttműködtünk, ezért köszönetet mondok, nagyon kellemesen tudtunk együttműködni. Először is a költségvetési segélyek problémáját szeretném felvetni, amely újra és újra visszatér, hiszen még az a gyanú is felmerül, hogy korrupt és totalitárius rendszerek élnek ezekkel a forrásokkal olyan országokban, ahol a, a lakosságot kívánjuk segíteni, hiszen itt esetlegesen lakossági csoportokat nyomnak el a pénz segítségével. Éppen ezért nagyon kritikusan állok ezeknek az eszközöknek a kiadásával szemben, és úgy gondolom, hogy ezt jobban meg kellene vizsgálnunk olyan országokban, ahol nem megfelelően használják fel az eszközeinket. Aztán a hibák, a koordináció és a célhoz kötöttség hiánya sok fejlesztési projekt eh, esetében nagyon nehéz az egyes projektek és intézmények között eh, eh, tisztázni a helyzetet. Nagyon fontos lenne, hogy, most már súlypontokat állapítsunk meg, hogy a fenntarthatóságot és a hatékonyságot biztosítsuk a projektek számára azokban az országokban, ahol valóban szörnyen szenvednek az emberek. Ezen kívül pedig szükségesnek tartom, hogy a fejlesztési segéd és a fejlesztési alapot alapvetően az általános költségvetésbe integráljuk. Ezen kívül pedig szeretnék még az előcsatlakozási alapokról szólni. Törökország esetében nagyon is meglepett, hogy a normális, a bevelt bírálat, amely más országok esetében esetében már a források befogyasztását vonta volna maga után, Törökország esetében csak csuklást okozott a bizottságnál, egyszerűen nagyon normálisan először a stratégiát, a célokat, a határidőket, a projektek célját meghatároznánk, aztán az értékelési szempontokat és a teljesítmény mérés eszközök. Ha mindez hiányzik, és ennek ellenére projekteket hajtanak végre, és akkor ezeket majd sikeressé, eredményessé és ugye, akkor én ezt nagyon problematikusnak tartom. Éppen ezért személyes szerint én szükségesnek tartom, hogy a források legalábbis egy részét tartsak vissza, amíg biztos költésre, nem tudjuk, hogy megfelelően kerülnek elköltésre, éppen ezért szükségesnek tartom, hogy ezzel a problémával foglalkoznak, hiszen más országok, mint Románia, Bulgária, Görögország nagyon a cigorra találja szemben magát, éppen ezért jó lenne, hogyha minden országot egyformán kezelnének, és nem lennének eltérések. Aztán az építésekkel kapcsolatos politika a középtávú politika területén jó lenne, hogyha világos építési terveket tűznénk ki, saját költségvetési tételeket kellene elkülöníteni az egyes építmények, intézmények számára. A köztes finanszírozóknak nem kellene pénzt adnunk. Ilyen nagy intézménynek vannak szükséglete, épületekre van szükség, megfelelő vállalatokat kell ezzel megbízni. Aztán azt is szükségesnek tartom, hogy a programokat tegyük egyszerűbbé, a bonyolultságot csökkent, csak hiszen nagyon sok országban merülnek fel problémák, és ez eh, nem csak költői kérdés vagy felvetés kellene, hogy legyen, hanem ezt végre is kellene hajtani. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen Holmájer asszony, most pedig Geyer úr kapja meg a szót két percre. Köszönöm szépen elnök úr, tisztelt biztos úr, tisztelt államtitkár, nagyon örülök, hogy itt vannak körünkben, és ezzel kifejezésre jutották, hogy nagy jelentőséget tulajdonít a tanács is ennek a kérdésnek. Kedves kollégek, van ez a kedves trükk, hogyha valakit zavarba akarunk hozni, akkor egy olyan kérdést teszünk fel, hogy még mindig veri a gyerekeit? Hogyha nemet mond, akkor ezzel közvetetten bevallotta, hogy a múltban igenis megütötte a gyermeket. A parlamenti költségvetési mentesítési jelentés Stasz úrtól, akinek a munkáját köszönetet szeretnék mondani. Ez egy igencsak kritikus jelentés, és úgy gondolom, hogy ezzel legalábbis részben ezt a logikát, ezt az irányvonalat követte. Jó a kritika Zőren úr, de azért célba is kell találni a bírálatnak. Mi megvitattuk a frakciónkban, hogy a mentesítési jelentés egyes megfogalmazását hogyan utasítatnánk el, és e, ugyanakkor nem szabad, hogy nyomás alá kerüljünk az adott országok képviselőitől. De jó lenne, hogy de nem szeretném eltitkolni, hogy vannak olyan megfogalmazások, amelyeket elutasítunk. Vannak ö, olyan helyzetek, ahol újabb ö, javaslatokat lehet tenni, de vannak javaslatok, amelyek értelmetlenek. A költségvetési szak, ellenőrzési szakbizottságot egyfajta másodlagos ellenőrzési hatóságát tennénk. Ö, vannak jó javaslatok is a jelentésben, ezeket el is fogadtuk, de vannak olyan javaslatok, amelyek nem igazán fedik a valóságot, vagy csak részben. Például a 26-os módosító javaslat egy belső ellenőrzési szolgálatot tehát kívánja bevonni a frakciók esetében, és a szocialistáknál ez már régóta valóság. Tehát, hogyha mi most erre igent mondanánk, akkor úgy tűnne, hogyha, mintha eddig mi ezt nem tettük volna meg. Tehát csak akkor tudom ezt támogatni, hogyha a jelentés valóban a valóságot fedi. Éppen ezért a következő megfogalmazást javasol. The S&D Group. Dankeschön. Tehát, hogy a szocialista frakcióban, ahogyan ez már meg is valósult eddig. Köszönöm szépen, Geyer képviselő úr, most pedig két percben Schmidt kollégája szó. Även om eh, fortsatt Köszönöm szépen. Továbbra is vannak problémák de egyre jobban kézbe tartjuk az EU költségvetését. Látjuk az eredményét. Természetesen még lehet javítani. Egy centet sem szabad elvesztegetni. Ez lenne a mottunk, ami a fejlesztési alapokat illeti. A legnagyobb támogató a világon, támogatás, adományozó az EU. És ez jó dolog, a legszegényebbeknek adunk. Az EU polgár ezt szeretné is folytatni. A pénzt azonban a lehető legjobban kell felhasználni használni korrupt vezetőkhöz nem kerülhet. Nem szabad olyan projektekre öfesztéssel vesztegetni a pénzt, amely nem a jövőt célozzák meg, és nem megfelelő minőségűek. Itt a parlamentben nagyon nagy a felelősségünk, és a különböző szakbizottságok benyújtottak javaslatokat, módosítókat, az EU-nak fel kell szólítani azok az országok, amelyeket támogat, hogy az alapvető emberi jogokat tartsák, tisztelben például a sajtószabadság, illetve a szólásszabadság. Sajnos ma nem így áll a helyzet. Hadd mondjak egy példát. Eritreát támogatja az EU, Eritreában, akik kritizálják a kormányt, azok börtönbe jutnak megfelelő bírósági eljárás nélkül, anélkül, hogy akár vádat közölnék velük borzasztó ö, körmények vannak a börtönökben. Ö, mit tettek az elnököt, illetve az ország kormány kritizálták. Ö, azt hiszem, hogy ezt világosan kritizálnunk kell. Amikor az illető országok a legalapvető emberi jogokat nem tartják tiszteletben, akkor el kell ö, az EU támogatás. Kérem, hogy a tanács ezt vegye figyelembe. Legyen világosabb az álláspontunk ezzel kapcsolatban. Az EU polgárok ezt várják tőlünk. Mit szállsz Köszönöm szépen. A következő egy percben Fandalen képviselő úr. Tisztelt elnök úr! Stász úr jelentése nagyon fontos pontot tartalmaz. Az a címe, hogy az Európai Parlament képviselői, mint közszereplők. És ez egy valóban nagyon jelentős pont, hiszen mindannyian közszereplők vagyunk itt az Európai Parlamentben, el kell számolnunk bármely pillanatban az európai polgárok felé. És ez különösen érvényes arra, hogy be kell mutatnunk, hogy az adófizetők forrásaival hogyan gazdálkodtunk hiszen az adófizetőktől érkeznek ezek a pénzek, joguk van tudni, hogy mire fordítjuk őket. Az utóbbi években sokat javult a helyzet egyébként az Európai Parlamentben, de ezzel együtt még mindig vannak olyan képviselői juttatások, amelyek felülvizsgálatra szorulnak, illetve amelyekkel el kéne számolni. Minden évben meg kell bíznom egy könyvelőt arról, hogy, arra, hogy kimutatást készítsen a kiadásaimról. Én ezt helyén valónak gondolom. Úgyhogy én a 33-as módosító javaslat keretében én a 66-os pontot támogatom. Köszönöm szépen, Jadzsajevszka képviselőasszony kapja meg a szót. Európai Urząd Doboru Kadr z angielskiego... Az európai EPSZO iroda felelős a hivatalnak a felvételért az EU intézményekben. Nagyon örülök, hogy a felmentvény ezzel is foglalkozik. Mindent meg kell tennünk, hogy egyenlő esélyeket teremtsünk minden jelöltnek, akik az európai intézményekben akarnak dolgozni. Eddig túl kevés volt a jelentkező az új tagállamokból. Úgy gondolom, hogy ha megnézzük a vezetőket, akkor nagyon kevés a hivatalnak az új tagállamokból. Nagyon hosszas a elvételi folyamat. Azok, akinek sikerül a pályázat, más megbízást fogadnak el közben, eh, mert nem akarták kivárni a folyamat végét. Nagyon örülök, hogy az EPSO felállította az úgynevezett reformprojektet, és az EPSO eh, elfogadta az Európai Parlament egyes megjegyzéseit. Továbbra is oda fog figyelni erre a projektre, és eh, az EPSO-t szeretném megszólítani a tőle telhető minden, minden tőle telhetőt meg kell tegyen, hogy a legjobb jelöltek mellett tegye le a voxot, és ez a tagállamok között a disztribúciót is tükrözze. Köszönöm szépen, Jedzsejevszka képviselő asszony. Következő Finn képviselő úr három percben. Благодаря ви, уважаеми господин председател, уважаеми господин комисар, уважаеми господин... Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, biztos úr, miniszter úr, tisztelt képviselők. Én az Európai Végrehajtó Ügynökségek egyikének a mentesítésével kapcsolatban szeretnék felszólalni. Stavrakakis úr, aki most nincs itt, nagyon sok jó munkát végzett ezen a területen, a szocialista és demokrata frakció keretei között közlekedési problémák miatt nem jutott el Strasbourgba. Ami a végrehajtó ügynökségek költségvetésének a felhasználására vonatkozó mentesítést illeti, az egy általános európai finanszírozás ellenőrzési problémát eh, vett fel. Matthew asszonynak is szeretnék köszönetet mondani, valamint az Európai Számbevőszék nyilatkozatát is köszönöm, illetve a résztvevők együttműködését is hálásan fogadtuk rendkívül összetett és nehézkes a költségvetés ellenőrzése, mert eltérő funkciókkal rendelkeznek az ügynökségek, mindegyik külön-külön feladat rendszert követ. Ezzel együtt azt kell mondjam, hogy az elhangzott kritikákat az ügynökségek elfogadták, ez jó, és természetesen nem fogadnák be a kritikákat, akkor nem is bízhatnánk bennük. Különböző hibák merültek fel, és a költségvetés végrehajtása során ezeknek egyre emelkedik a száma. Bár meg kell mondjuk, hogy a belső ellenőrzési és általában az ellenőrzési rendszer szigorodott és hatékonyabbá vált. A fennmaradó hibákat megállapították több más ügynökségnél is, és a jó hír az, hogy ezek súlyossága csökkent a CEPOL esetében, a rendészeti munkaterületén különböző okokra visszavezethetően a problémák az utóbbi évek során e, változatlanok maradtak, és különböző szabálytalanságok, illetve a beszerzések, az eljárások szabálytalansága is súlyosbítják a helyzetet. Az eredmények pontosabban lépések történtek, ezeknek az eredménye is megkezdett, elkezdett mutatkozni, és a CEPO 2008-as tevékenységében az elszámolási tételeket elhalasztották addig, ameddig a szabályosságot nem tudják biztosítani. Ezt a lehető legrövidebb határidővel végre kell hajtani. Ami az ügynökség vezetését illeti, biztosítottak bennünket, hogy megteszik a szükséges lépéseket. És aztán a költségvetés ellenőrzése a többi ügynökség esetében további kérdéseket vett fel, például a költségvetés fegyelmi kérdéseit kell komolyabban venni, egyszerűsíteni kell az elszámolás szabályait. A harmadik feladat pedig, hogy végrehajtsuk a számvevőszék javaslatát, amely az ügynökség működését teszi hatékonyabbá. Köszönjük. Köszönöm szépen, Péper úr, két percen. Köszönöm szépen, elnök, hölgyeim és uraim. Néhány megjegyzés a bővítés keretében elköltött forrásokkal. Az előcsatlakozási alapok elköltését ugye és értékeli a számvevőszék, és nagyon nagy csalódást okoznak, hiszen a bizottság stratégia és hatékony értékelés nélkül adta ki ezeket a forrásokat. Különösen a, azt mulasztott el, hogy ezek a projektek valóban hozzájáruljanak a bővítéshez. Az, a projektek hatékonyságának a az értékelését egy új IPA eszközzel próbálják mérni, de jelenleg nagy a tanácstalanság, hogy egyáltalán hol lehet politikai befolyást gyakorolni a források elköltésére. Csak 2012-től nyílik erre lehetőség. Éppen ezért a Költségvetési Ellenőrzési Szakbizottság az IPA programnak az átdolgozását ki, kéri, és amíg nem lehet értékelni az eredményeket, addig a források 2006-os szinten történő befagyasztását kérjük. Általánosságban, anélkül Törökországra utalnánk, szeretnénk, hogyha rugalmasan és az együttműködésre, a szomszédsági és a bővítési programokra a költendő forrásokat támogatunk, más különben ez nagy hiba lenne, hogyha mások költenék ezeket a forrásokat. És ezen kívül pedig Törökországot nem akarjuk külön más eltérő bánásmódban részesíteni. Itt nem arra van szó, hogy más bánásban részesítjük és kivételt teszünk, hiszen különben Horvátországgal, Bulgáriával, Romániával, Görögországgal kapcsolatban is felfüggeszthetnénk a munkát. Kérném a bizottságot, hogy ne hunja be a szemét azért, mert Törökországról van szó, támogassa az erősebb közeledését Törökországnak az Európai Unióhoz. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Piper következő Sáldemózászon két percben. Hol, Herr Köszönöm szépen. A parlamenti ö, felmenetményről szeretnék beszélni. Azt hiszem, hogy ez a legkritikusabb, legalaposabb jelentés, amit valaha megvizsgálhatunk. Ezt először is szeretném megköszönni. Szokatlan, hogy egy intézmény saját maga adjon felmentvényt saját magának. Még nyitottabbak, még felelősebbek kell legyünk éppen emiatt. Ez ö, a jelentés garantálja, hogy ö, így tegyünk. Eddig minden rendben. Csak hogy el kell ismerni, hogy még van mit javítani úgy vélem, figyelembe kell venni azokat a pontokat, amelyeken tudunk javítani. Adjunk lehetőséget a polgárnak, hogy kövessen nyomon a munkánkat. Könnyebben jusson hozzá honlapunkon a jelentésekhez, a kritikus jelentésekhez is. Úgy gondolom, hogy minden területhez a kockázatos területekhez is hozzá kell jusson. Úgy gondolom, hogy a gazdálkodási rendszert lehet javítani, átláthatóbb legyen számunkra, a polgár számára mindenki jobban megértse és jobban lehessen ellenőrizni. Ez nyilvánvalónak tűnik, nem ö, szabad arra kötni a pénzt, hogy itt ö, Strasbourgban az irodánkon javítsunk, természetesen el kell hogy egy ö, székhely legyen. Nyilvánvaló legyen átlátható az adófizető pénzének a felhasználása. Azt hiszem, ezek olyan elvek, amelyeket az egész EU-ban alkalmazni kell. Úgy gondolom, hogy ezzel a jelentéssel a jó irányba megyünk, magunkat kritizáljuk, és így hihetőbbek leszünk, mikor más intézményeket kritizálunk. Köszönöm szépen, Sarlemóz kolléga. Most két percben Délen Gásztonyi szó. Köszönöm szépen, elnök úr! Már nagyon sok minden elhangzott ezen a vitán, ezért csak két pontot szeretnék felvetni. Először is a parlament mentesítése, hogyha másokat is ellenőriznünk kell, akkor a saját költségvetésünket is nagyon kritikusan kell megvizsgálnunk. És az kolléga úr beterjesztette a jelentősöt. 7-8 évvel ezelőtt teljes szívvel támogattam volna, de időközben nagyon sok idő eltelt, és sok minden javult, módosult, különösen az úti költségek megtérítésére gondolok, illetve a hivatalnokokra, a személyzetre vonatkozó szabályzat, ezekről nem esett szó, kár, de a jelentésében káron nem jelennek meg ezek a javítások, remélem, hogy ezek is belekerülnek a jelentésbe, hogy kiegyensúlyozottabb legyen, de teljes bizalmamat élvez ezzel kapcsolatban. A második pont pedig egy nagyon általános pont, elnök úr, úgy gondolom, hogy a következő években nagyon is nehéz és vitákat fogunk folytatni, pontosan a Lisszaboni szerződés által ránk rót feladatok által, hiszen a költségvetés nőni fog, a kiadásokat még ö, ö, még a kiadások a, még több politikai mezőt le fognak fedni, még több területen kell kiadásokat eszközölnünk, és ezeket a célokat, ezeket a területeket is ellenőriznünk kell és, és nem csak azt kell megvizsgálnunk, hogy a rendeleteket betartják, hanem másra, és a számvevőszék egyelőre nem tud teljes körű ellenőrzést végezni. Fontos, hogy hatékony, ellenőrizhető legyen a költségvetés, ezért máshogy a számvevőszékre van szükségünk, ezért azt javasolnám, hogy a számvevőszék a jövőben a költségvetési és a költségvetés ellenőrzési vitákkal vegyen részt. Nagyon örülnék. Kérdés, hogy az Európai Bizottság erről hogyan vélekedik. Köszönöm szépen, de képviselőasszony, következő Vón képviselő úr két percben. Uh, uh, uh, Köszönöm, elnök úr. Az Európai Parlament mentesítésével kapcsolatban kértem szót. Köszönöm az előadónak a kiváló munkáját. Nagyon keményen dolgozott többekkel együtt. Értelemszerűen mindenki itt a tisztelt házban szeretné, hogyha nyíltabb, áttekinthetőbb és hatékonyabb módon használnánk fel a forrásokat. És úgy kell módosítani az eljárásokat, hogy javuljon a helyzet. Viszont nem vagyok abban biztos, hogy a jelentésben található ajánlások ezt szolgálják. Például, hogy a mosdókat odébb helyezzük itt az épületben, nem vagyok abban biztos, hogy ez a hatékonyság szolgálatában áll jobb lenne talán az Európai Parlament autóflottájának a hatékonyabb átétele. A 2011-es költségvetési javaslatban már erre vonatkozó témákat várok, például az Európarl TV gazdálkodásának a költséghatékonyabb tétele az egyik sürgető feladat, illetve a jövőben számos takarékossági intézkedést sürgetek. Ennek ellenére hálásan nyugtázzuk az eddig elért előrelépést. Elnök úr, vannak pozitívumok ebben a jelentésben, és ezeket támogatni kell. Például a nyomtató papír pocsékolása csökkent minden nap hatalmas mennyiséget nyomtatunk, tehát biztos, hogy még további megtakarításokra van lehetőség. A külső tanulmányok elkészítése, az intézményekkel való együttműködés ezeken a területeken ugyancsak hatékonysági lehetőségeket tartogathat. Tehát várom a 2011-es Európai Parlamenti Költségvetéssel kapcsolatos módosító javaslatokat. Aztán egy kockázatkezelő létrehozását is előirányozza a jelentés, ez is jó dolog. Elnök úr, kiegyensúlyozottan kell megközelítenünk ezt a témát, az Európai Parlament mentesítése ebbe az irányba kell, hogy mutasson a Költségvetés Ellenőrzési Bizottság. Biztos vagyok benne, hogy további haladást ér majd el, és reméljük, hogy a jelentésnek érvényt is szereznek. Köszönöm. Hát Köszönöm szépen a következő Rübi képviselő úr két percben. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt hölgyeim és uraim! Össze szeretném elmondani, hogy örültem, hogy ide kellett jönnöm Strasbourgba és nem Brüsszelbe, hiszen Strasbourg számomra közelebb van, és ezért ez egy nagy előny volt számomra, hogy a a közlekedési káosz, a repülés zavart helyzete ellenére is el tudtam jönni. A költségvetési ellenőrzéssel kapcsolatban én el kell mondanom, hogy egy óriási mappánk van, amely a plenáris elé kerül, és nagyon jó lenne, hogyha munkahelyünkön számítógépet is kapnánk, hogy elektronikus formában is hozzáférhető legyen ez a sok dokumentum, és a szavazások során valóban azok a módosító indítványok jelenjenek meg előttünk az anyanyelvünkön, amelyekről szavazunk, és itt célzottan tudjunk szavazni hiszen több száz szavazásról van szó, délben kerül erre sor. Jó lenne, hogyha nem kellene ennyi papírt magunkat cipelni, hanem elektronikus formában hozzáférhetővé válni ez. Az Európai Parlament és jó lenne, ha korszerű technológiát alkalmazna. Aztán itt vannak az elszámolások, amelyek az elmúlt időszakban nagyon-nagyon bürokratikussá váltak. Sokkal nagyobb az adminisztratív teher számunkra, képviselők számára, de a ház számára, és a különleges ellenőrzés, vagy a plusz ellenőrzés plusz munkát jelent, jó lenne, hogyha a lényegre koncentrálnánk, tehát a korrekt, pontos elszámolásra, és a bürokratikus terheket 25%-kal csökkentenénk, nem pedig az történne, ami az elmúlt hónapokban történt, amikor is 50%-a nőtt az adminisztratív teher. Ami a struktúrát illeti, kérném a bizottságot, hogy vizsgálja meg, hogy mivel sok olyan ország van, ahol válság uralkodik a pénzügyekben, hogy a kohéziós és a regionális alapokban nem lehetne még inkább a befektetésekre fordítani a forrásokat, nem pedig a fogyasztást támogatni európai pénzekkel. Itt ugye 1,27-re emelték az összegeket, és jó lenne, ha inkább a befektetéseket támogatnánk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Rübik képviselő úr. Most pedig végül Tikau asszony kapja meg a szót másfél percben. Vielen Dank, Herr Präsident, Mr. Köszönöm szépen. Köszönöm. Először is arra uh, szeretnék utalni, hogy az EU uh, hogyan teljesített a költségvetését 2008-ban. Uh, gondolok elsősorban a bizottságra és az ügynökségekre. A Dán, Holland és mások kedvezményezése az, hogy nemzeti nyilatkozatok legyenek. Reméljük, hogy amikor a többi ország is tesz nyilatkozatot, akkor majd előrelépünk, kérjük az Európai Bizottságtól, hogy dolgozzon ki ajánlást a nemzeti gazdálkodási nyilatkozatokról. Ami a kutatási programot illeti, úgy gondolom, hogy a jelenlegi erőforrások nem teszik lehetővé, hogy ö, a névhez méltó, megfelelő ö, kutatások legyenek. Erre külön erőforrás szükséges. Szeretnék beszélni az Európai Adatvédelmi Ügynökség elszámolásáról. Olyan több mint 143 ezer euró eh, bevétel volt. Ez azt jelenti, hogy sok erőforrást eh, sikerült összegyűjteni rövid idő alatt. Ellenőrizni kéne nem eh, csak a szükségletek fedése szükséges erőforrásokat kell üti, ö, ellenőrizni, ha még 2012 után milyen lesz a gazdálkodás. Köszönöm. Köszönöm szépen, most következik a Catch the Eye, a spontán felszólalók, Zéber óriászó. Köszönöm szépen, elnök úr hogyha ú, olyan uniót szeretnénk, amelyet a polgárok elfogadnak, akkor nagyon fontos kérdés, hogy a polgárok tudják, hogy mi történik a pénzükkel, a befizetett adóikkal, és éppen a Sádemozá asszony kérése a nagyobb átláthatóság irányába nagyon is jogos, úgy gondolom ezen áll vagy bukik az európai projekt. De nem csak átláthatóságról van szó, hanem az értelmezhetőségről, követhetőségről. Sokat fizetünk, fizetnek nekünk azért, hogy főállásban foglalkozunk ezekkel a kérdésekkel. Úgy gondolom a polgároknak is lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a dokumentumokat megvizsgálhassák, de ugyanakkor ezekkel a dokumentumokat tudjanak is valamit kezdeni. Kérnénk a bizottságot, hogy, hogy konkrétan dolgozzanak az értelmezhetőségen, olvashatóságán a dokumentumoknak, különösen a költségvetés területen hiszen akkor a polgárok számára is nagyon gyorsan világossá válna, hogy milyen kicsi vagy éppen nagy az uniós költségvetés, és hogy milyen sokat követelnek mindig az uniótól, hiszen a tagállamok mindig azt követelik, hogy valamit tegyen az unió, de ugyanakkor nem bocsátanak rendezkedésre forrásokra. Ez egy politikai probléma, amelyen mindannyian meg kell, hogy küzdjünk, és a bizottságnak ez egy fontos feladata lenne, hogy ezt megoldja a következő években. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, úr! Obermeier kolléga kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Egy szó a, az előcsatlakozási alapokkal kapcsolatos kritikus kérdése kapcsolatban Törökország esetében folyamatosan nőttek a források, források összege, de ugyanakkor nem előrelépés, hanem hátralépést mutatott Törökország. Nem hatékonyan vetették be a forrásokat, nem megfelelően értékelték az eredményeket, éppen ezért kérem a bizottságot, hogy a mentesítés előtt magyarázza el, hogy 800 millió euróval évente mi történik. Ezeket a forrásokat Törökország részre adjuk ki, de mi történik vele? Ugyanez az ügynöksége kapcsolatban. Össze-vissza alapítanak új ügynökségeket, 2000 óta majdnem, hogy háromszorosan előtt az ügynökségek száma, és ez ellentmond a Lisszaboni szerződés uh, terhek csökkentésére vonatkozó célkitűzésének és 2008 esetében még a kábítószer ellenőrzési ügynökség kapcsolatban kérdezném, hogy aludt? Hiszen Csehországban a kemény drogokat legalizálták, és, és drogturizmus alakult ki, ugye úgy látszik, hogy a kemény drogoknál meg elaludt ez az ügynökség, amire foglalkozni kellett volna ezzel. Köszönöm szépen Obermeyer képviselő, most pedig Kaspári kolléga kapja meg a szót. Tisztelt elnök úr, tisztelt kollégák! Én is szeretnék az előcsatlakozási alapokról beszélni. A számvevőszék jelentésében világosan elmondta, hogy a létező programok alapján nem tudja a források megfelelő felhasználását igazolni. Az Európai Bizottság tehát olyan programokat dolgozott ki, amelyek nem ellenőrizhetők, legalábbis nem tudjuk ellenőrizni az eredményességüket, hatékonyságokat. Világos az álláspontja a szakbizottságnak, de most óriási lobbizás tapasztalható török oldalról, hölgyeim és uraim, a költségvetés mentesítés kérdésében nem arról van szó, hogy csatlakozzon-e Törökország vagy sem, arról van szó, hogy mm, arról sincs szó, hogy különböző baráti országoknak tetszeni akarunk-e vagy sem, hanem arról van szó, hogy a programok hatékonyságát ellenőrizni kell, ellenőriznünk kell, hogy valóban a célzott személyekhez jutott el a pénz, vagy valahol elszivárgott. Az a kérdés, hogy az Európai Unió polgárainak adójával megfelelően bánunk-e vagy sem. Éppen ezért szeretném, ha ennek megfelelően szavaznánk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Kaspári képviselő úr. Most pedig Bronz kolléga kapja meg a szót. Uh, Köszönöm, elnök úr. Én azt a pártot képviselem, amely az egész EU projektet ellenzi, illetve az, a hazánk EU tagságát is ellenzi. Úgyhogy mindenféle bizonyítékok dacára azzal gyanúsíthatnak bennünket, hogy esetleg együttműködünk a mentesítésben én elutasítom ezt a vádat, és még akkor is, ha nem értünk a célokkal egyet, mivel bizonyítékok vannak amellett, hogy megfelelően használták fel legalábbis részben a forrásokat, ezért elfből nem elleneznénk a mentesítést. Viszont nagyon sok volt a szabálytalanság, és nem a célok miatt, hanem a szabálytalanságok miatt nem hagyjuk ezt jóvá. Remélem, hogy a többi képviselő is ezt az eljárást követi. Köszönöm. Köszönöm szépen, most pedig eh, lezárjuk lesz asszony felszólalásával a spontán felszólalásokat. Köszönöm szépen, elnök úr, hölgyeim és uraim, mentesítésről beszélünk a költségvetés, a 2008-as költségvetés mentesítéséről. De hát ez mindig alkalmat kínál arra is, hogy a jövőbe tekintsünk. Úgy gondolom, különösen az ügynökségek esetében kell a jövőbe tekintenünk, ezeket az ügynökségeket természetesen forrásokkal kell ellátnunk, de arról is gondoskodnunk kell, hogy tartalmi, lényegi munkát tudjanak végezni. A, a, a kémiai vegyszerekért felelős ügynökség jut eszembe. Ugye itt a biocidokkal is kell majd foglalkozni a jövőben. Fontos, hogy hatékonyan tudjon dolgozni, jövőorientált munkát tudjon végezni, ami a szakpolitikáinknak megfelel. Éppen ezért kérném, hogy mindenki tegyen meg mindent azért, hogy ezek az ügynökségek hatékonyan tudjanak dolgozni értünk. Köszönöm szépen, Klassz képviselőasszonynak, most pedig bizottságnak adom meg a szót, Szemet a biztos úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném még egyszer alá húzni, hogy a bizottság elkötelezett amellett, hogy folytatja tavaly tapasztalt előrelépést, hogy jobban ellenőrizzük a kiadásokat. Az Európai Parlament örövetek két hét múlva elfogadja erről a döntést, és a bizottság ez igazodik. Köszönöm szépen a jó vitát, ami ma lezajlott. Sok jó ötletet hallottunk a vita alatt. Egy néhányat kommentálnék. Először is a nemzeti gazdálkodási nyilatkozatot, amelyet egyesek felvetettek. Szeretnék emlékezhetni arra, hogy Lewandowski biztosan együtt küldtünk a Kokobúnak egy levelet azzal kapcsolatban, hogy a pénzügyi szabályzatok felülvizsgálatára, átdolgozására fogunk egy javaslatot tenni. Egyszerűsítési javaslatok is lesznek köztük, valamint bevezetése a ö, ö, hibák tűrhetőségi ö, határának. Ez vonatkozik a szokás alapokra is. Szand úr megjegyzés teljesen világos volt ezzel kapcsolatban. Úgy vélem, hogy a belső ellenőrzés, amit Hercogasszony vetett fel, most teljesen egyet értek a véleményével, azt szeretném mondani, hogy jövő héten meg fogjuk vitatni az Audi stratégiát, 2012-ig, és célunk a belső ellenőrzési rendszer javítása a bizottságon belül. Egyetértek Ódi úr és más tisztelt képviselők véleményével a felmentvényel kapcsolatban valóban vitak kell folyjék arról, hogy hogyan lehet a felmentvényi eljárást javítani annak érdekében, hogy a lehető leggyorsabban eredményt érjünk el. 2010-et írunk, és a 2008-as felmentvényről beszélünk, nem lehetett gyakorlatilag semmit 2009-ben. A résztvevőkkel vitát kell folytatni, teljesen egyetértek egyes képviselők véleményével, akik azt mondták, hogy gyorsabban kell ezt a folyamatot végigvinni. Hasonlóképpen úgy gondolom, hogy nagyon fontos a költség hatékonyság kérdését feszegetni az EU alapok tekintetében. Az audit stratégiának része az is, hogy javítsunk a költség hatékonyságon az EU kiadásaiban Meggyőződésem, hogy ez a jövőben eredményre vezet. Ami Törökországot illeti, a bizottság követi azon ajánlásokat, amelyek azt mondják, hogy szorosabban oda kell figyelni az előrehaladásra. A célok elérését értékelni kell. Vannak eredmények, ezek azt mutatják, hogy az EU odafigyel arra, hogy hogyan költik el az összeget. Ez az önök eredményei is, hiszen önök adják meg a felmentvényt. Kritikusnak kell lenni, amikor nem megfelelő a felhasználás, de támogatni is kell, amikor van előrehaladás. Ez fontos üzenet az EU polgárai számára. Ezért azzal zárnám, hogy külön köszönetet mondok az Európai Parlamentnek, amiért támogatja a bizottság erőfeszítéseit a jobb pénzügyi gazdálkodás érdekében. Köszönöm. Köszönöm szépen Semet a biztos úrnak. Most pedig a jelentéstevők kapják meg a szót két-két percben. Geyer képviselő úr kezdi hogy a jegyzőkönyve helyesen álljon. Én Bogoszláv Liberacki jelentéstevőt képviselek, aki sokakhoz hasonlóan a közlekedés áldozatává vált, a közlekedés káosz áldozatává vált, de nagyon szívesen képviselem őt, és megragadnám az alkalmat arra, hogy, hogy néhány észrevételre reagáljak, amelyek a vita során eh, hangzottak el. Semete biztos úr először is ön eh, nagy megelégedésemre hangsúlyozta azt, hogy a bizottság lépéseket fog tenni a legfontosabb intézmények elszámoltatottságának erősítésére. Mindannyian tudjuk, hogy ez mit jelent. Mindannyian tudjuk, hogy ez azt jelenti, hogy a, az EU tagállamai, amelyek ugye, ugye a nagy részét igazgatják a költségvetési forrásoknak, tehát ők ezeket nagyobb ellenőrzés alá fogjuk vonni, hiszen az uniós források elköltésével kapcsolatos hibákat leginkább tagállami szinten követik. Éppen ezért, kedves kollégák, nem igazán kielégítő, hogyha vita során az ECR és az EFT frakció kollégáitól azt hallom, kivéve Sarnecki kollégát, hogy a bizottságot nagyon erőteljesen bírálják, és a mentesítést nem akarják megadni. Azt várnám ezektől a kollégáktól, hogy igenis támogassák ezt, hiszen fontos lenne, hogy a nemzeti nyilatkozatok rendszerét vezessük be, hiszen a nemzeti szinten követik el hibákat, nem megfelelő, nem kielégítő az együttműködés, és nem igazán pozitív, hogyha az ECR konzervatikus reformerek kollégáitól azt halljuk, hogy mindez nem fel meg a sztenderdeknek, és nem megfelelően járunk el. Még egyszer szeretnék kitérni az előcsatlakozási alapokra, mert úgy gondolom tisztázni kellene néhány dolgot. Emlékeztetnék arra, hogy a költségvetési ellenőrzési bizottság a jelentés csak nagyon kis többséggel fogadta el, és az Európai Számvevőszék képviselője arra kívánt emlékeztetni a jelentéstevőt, hogy a bizottság viselkedését kellene kritizálni, nem pedig Törökországot, és az, a néppárt módosítókkal élt, a javaslatokkal élt, amelyeket szeretnénk most kivenni, hiszen itt igazából az adófizetők pénzének elköltéséről van szó, nem pedig arra van szó, hogy hova vezetek a Törökországgal folytatott csatlakozási tárgyalások. Nem így kell erről döntenünk, de sajnos már lejárt a felszólalási időm. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Gelyek képviselő úr. Most pedig Ajalás Szender asszony kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Nos, zárásképpen Semeta úrnak szeretném megköszönni, illetve az, a, a bizottságnak is a hatékony együttműködést ezen a fontos területen. Elismeréssel szeretnék szólni a soros spanyol elnökség munkájáról is, különösen az intézmény ködi, közi tár, tárgyalások, illetve megállapodás kidolgozása során a bizottság, a tanács és a parlament bevonásával. Hangsúlyoznám, hogy nagy hiba volt, hogy eddig nem volt szokás meghívni a tanácsot a költségvetési mentesítésről szóló vitára. Úgyhogy örülök, hogy ez ma délelőtt megtörtént. Sajnálatos persze, hogy sokan nem tudtak eljutni Strasbourgba a közlekedési problémák miatt. Nagyon fontos lenne, hogy komolyan vegyék a kollégák ezt a témát. Köszönöm a kollégáimnak is a kiváló együttműködést, különösen Holmájár képviselőasszonynak. A célunk az, hogy az európai fejlesztési alapok felhasználásának a hatékonyságát biztosíthassuk a jövőben. És szeretnénk, hogyha láthatóbbá válnának a fejlemények, az eredmények. Vannak azonban problémák is. Több kormány leállította a fejlesztési alapoknak a felhasználását, különböző országok vonatkozásában, amíg az emberi jogok, illetve a jogállamiság, a demokrácia megfelelő elvei nem érvényesülnek. Az Európai Fejlesztési Tanácskozások 7., 8., illetve 9. körében megszületett elhatározásoknak érvényt kell szerezni a Lisszaboni szerződés nem szabad, hogy befolyásolja az átláthatóságot. Köszönöm. Köszönöm szépen, most pedig Stász képviselő úr kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Nos, kedves kollégák, szeretnék köszönetet mondani minden kollégának, aki reagált a jelentésemre, és köszönetet mondok külön Iteli úrnak, Geyer úrnak, Venerodannak, és asszony, Delange asszonynak egyebek között. Azt hiszem minden elhangzott már. Ennek ellenére hadd fejezem ki, mennyire csodálkozom a jelentés kidolgozásán. Nem először vagyok jelentéstevő a parlamenti mentesítéssel kapcsolatban. Úgy látom, hogy kezdjük másként látni a dolgokat. Az első és második alkalommal a kritikák elég könnyűnek tűntek itt, harmadszor már nehezebbnek tűnnek. Úgy tűnik, hogy Európai Parlamentben jelenleg Nincs elég önkritika. Egyes kollégák támadtak a sajtóban, és azt mondták, hogy azzal, amit írok, a az euroszkeptikusok malmára hajt ma vizet. Nem Európa mellett állok, de kritikus vagyok. Néha úgy gondolom, hogy van, amit lehet módosítani, lehet javítani. Gondolok itt például az önkéntes nyugdíjpénztárak alapjára, akkor azt kell mondanom. Ki is kell mondani, mert az euroszkeptikusoknak így nem lesz majd érvük, mert gyakran a fél igazságokból, fél hazugságokból táplálkoznak. Nem ö, fogok kivitni olyat, amit nem kell. Ez az álláspontom. Köszönöm szépen, most pedig Czárnecki kolléga kapja meg azt. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani Geyer úrnak, aki mintha a saját hangomon szólalna meg, és az én szavaimat mondaná. Annyit szeretnék elmondani neki, hogy a spanyol minisztertől megtudtam a tanács nevében, pontosabban tanultam valamit tőle, akkor mindig eltűnik, amikor arra lehet számítani, hogy kritizálják a tanácsot. Amikor kezdtük nem volt itt, amikor én most befejezem a felszólalásommal, eh, akkor is eltávozott a jelentés készítők elvégezték a munkájukat, a hat intézmény elvégezte a maga munkáját. A mentesítés a tavaly évben is zöggenősen történt, és csak novemberben történt meg. Idén remélem el tudjuk kerülni ezeket a helyzeteket, és problémának tartom, hogy nem hogy 2008-ra vonatkozó, hanem 2007-re vonatkozó dokumentumokat kapunk. Hiszen ez is azt mutatja, hogy átverik az Európai Parlamentet, és rossz tanulóként kezelik. Az összes európai intézmény egyenjogú, de a tanács, mint az Orwelli állatfarmon, az egyenlők között is elsőnek érzi magát. Egyenlőbbnek a többinél. Visszatérnék arra, amit a tanács képviselője elmondott korábban. Ez egy jó javaslat volt, amikor megfogalmazta, hogy az 1970 környékéről indult gentleman's agreementnek véget kellene vetni. És a közvetlenül választott parlament és az ő képviselői nagyobb tiszteletet érdemelnek. Úgyhogy köszönöm ezt a javaslatot, és a szóbeli módosítom is ezt célozta. Köszönöm. Köszönöm szépen. A délelőtti ülés pedig Matyő képviselő asszony zárja le. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani egyrészt az árnyékjelentéstevőknek, akik nagyon jól együttműködtek velem a jelentés kidolgozásában, és mindenkinek a kollégák közül valamelyik azoknak, akik a vitában felszólaltak. Teljesen egyetértek a aggájaikkal. Itt gondolok arra, hogy nagyobb legyen az átláthatóság, és a közösségi alapok jobb ellenőrzésben részesülnek. Ez teljesen legitim indokolt. Mert ügynökségek, amelyekről szó van, politikai feladattal bírnak. Ez rendkívül fontos. Ez a politikai feladat azt jelenti, hogy van egy munkaprogramjuk, és ezt a munkaprogramot ö, szinkronba kell hozni az EU-éval ellenőrizni kell. Ebben mindhárom intézmény egyet ért. Egyes ügynökségek spontán együttműködnek, mások sokkal kevésbé. És itt az intézményeink szövegei semmi kötelezőt nem mondanak ki. Elnök úr, ezen el kell gondolni. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen Mátyó képviselő asszonynak, most pedig utólag szeretném elmondani, hogy a szolgálatok tájékoztatást adtak, az előző évi jegyzőkönyveket átvizsgálta, a, a tanács az előző ciklusban csak egyetlen egy alkalommal foglalt állást, illetve e, volt jelen a mentesítési vitán, és ott is csak második olvasat után hiszen 2009-ben elhalasztották a mentesítést, és a második körben megjelent a tanács, tehát valóban jogos az elvárás, hogy most már javulni fog a helyzet. Ezzel pedig lezárom az ülést, a szavazásra májusban kerül sor. 15 órakor folytatjuk a mai ülést. Köszönöm.